Dear colleagues, dear friends, please take your seat. Kedves kollégák, kedves barátaim, foglaljanak helyet, és kezdjük el a munkát, már is néhány perces késésben vagyunk, és mivel kevés az időnk, illetve június 22-én úgy döntöttek a koordinátorok, hogy a spanyol bankok gyakorlatairól írásbeli válasz készül. Az EPP úgy döntött, hogy szavazunk, néhány perc múlva visszatérünk majd erre a témára. Frakciók kérdései, az 51, 15-55 per 12-es esetében az Envinek és az Itrének küldjük meg a dokumentumot. A 0098 per 15-nél sürgősségi eljárásról döntöttünk a szeptemberi napirendre a többi fogyatékossággal kapcsolatos témával együtt felvesszük. 01 per 12-es illetve a többi nyitott petíció októberben kerül megvitatásra, vagy később. Aztán a 2158 per 14-esről az a döntés született, hogy a szeptemberi napi rendre vesszük fel, amennyiben a bizottság megadja a várt információkat. Aztán olyan megállapodás történt, hogy a fogyatékosságokról a szakpolitikai osztálytól tanulmányt kérünk, aztán a PETI portálról írásos és szóbeli tájékoztatót hallottunk, a jogi szolgálattól az adatvédelemmel és a magánéletvédelmével kapcsolatban véleményt kérünk az e-petíció minden képviselő előtti megnyitásával kapcsolatban, aztán számvevőszék munkaprogramja, úgy döntöttünk, hogy a javaslatokat a frakcióktól érkező javaslatokat megküldjük a számvevőszéknek, aztán bizottsággal struktúrált párbeszéd, öt prioritást szeretnénk kérni, hogy a bizottság vegyen bele a 2016-os munkaprogramjába a bizottsági elnöki értekezlet révén. Aztán a mai koordinátori döntéseket mondom mindenek előtt a szeptember 17-i napi rend módosításait elfogadtuk, néhány módosítással 8-as pontnál az iránymutatásokat kivettük, erre majd visszatérek, a 10-es pontnál pedig a 0481 per 13-as levettük a szeptemberről, és az októberre vettük fel, ugyanis a bizottság még szeptemberre nem tudja a teljes tájékoztatást megadni, de az októberi ülés előtt meg fogja tudni. A koordinátorok abban is megállapodtak az ezt követő szakbizottsági napirendeket illetően. Van egy-két kérés, 0884 per 14-est az októberire, a 1156 per 13-ast a novemberire vesszük fel, aztán az ENSZ fogyatékkal élők jogairól vonat szóló az 54-es szabály alapján a Libével együtt véleményt. Bocsánat, mondja az elnök, az Ample szakbizottsággal véleményt készítünk, Rosa Esteres Ferragut, az előadó az EPP-től, aztán az ombudsman éves tevékenységéről Soledad Cabezon Ruiz készít eh, jelentést, és úgy döntöttünk, hogy az 54-es cikk értelmében az általános költségvetésről nem készítünk véleményt, hiszen csak egyetlen tétel érinti a Peti szakbizottságot. Hú, hosszú ismertetés volt, sok mindenről kellett beszámolnom. Úgy döntöttünk, hogy a napenergia politikáról egy rövid tanulmányt kérünk majd. Az ajánlásokat szeptemberre halasztottuk, a Jugendamt nyomon követés nagyon fontos munka. Itt egy munkacsoportot hozunk létre, és a munkacsoportnak kiterjesztett működési területe lesz, a gyermeki óléti kérdések mindegyikével foglalkozhat, a hozzánk érkezett petíciókban felvetettek alapján különböző gyermekekhez kötődő kérdéseket vizsgálhatnak, Jugendamt, Jugendamt, bocsánat, nemzetközi elrablások, örökbefogadás, stb. A munkacsoportban frakciónként egy fő kap helyet, és a munkacsoport maga dönti el, hogy hogyan működik, és maga választja az elnökét azoknak a nevét, akik szívesen részt vennének a munkában. Szeptember másodikáig kérjük, hogy küldjék meg. Aztán tájékoztatást kaptunk döntést hoztunk a jegyzőkönyvek Peti portálon való közétételéről, illetve a társ aláírás és támogatási rendszerről. Aztán három tényfeltáró látogatásról döntöttünk, 2015 végén és 16 első fél évében, az első az Egyesült Királyságba irányul november 3-tól 6-ig, aztán Spanyolországba, Madridba, az Ebro és Tahó folyókhoz február 8-tól 12-ig, és Írországba utazunk 2016 tavaszán. Úgy döntöttünk, hogy általános szabályként minden tényfeltáró látogatás delegációja legalább négy tagú kell, hogy legyen, az Egyesült Királyságban persze nagyon nagy létszámú delegáció utazhat, akár 12 fő, és szeptember 15-ig kérjük a jelöltek nevét. A fogyatékossággal kapcsolatos meghallgatás október 15-én délelőtt lesz, a programot elfogadtuk. Az 5 7 0 per 13-as petícióval kapcsolatban a jogi szolgálat általános véleményét osztotta meg eh, velünk az eljárási szabályzat, a szerződés és az EU bíróság bíráskodási gyakorlata alapján, és a koordinátorok felkérték a titkárságot, hogy vizsgálják meg, hogy ezt a petíciót miként lehetne nyomon követni. Aztán egyéb témák alatt Marias úr beszámolt egy új online platformról, amit létrehozott. Tájékoztatásul a lehetséges, vagy, vagy a nem elfogadható petíciókról, az ECR jelentésről, és az agré és a Peti közötti együttműködés. Aztán volt egy hosszú vita vagy eszmecsere a jövőbeli munkamódszereinkről, iránymutatásokról, egy felülvizsgált szöveget szeptemberben a koordinátorok beszélnének meg módosítókkal, és bízunk benne, hogy el is fogadnák, és akkor októberben a szakbizottság plenáris ülése is szavazhat róla. Ennyiben tudok beszámolni a ma délelőtti témákról. A hatodik pont átkerült ma délutánra, úgyhogy úgyhogy a spanyolországi témában az EPP kérésére az egész szakbizottságnak szavazni. Egy egyetlen szavazás lesz ez. Jelzálogra vonatkozó spanyolországi jogszabályokról és a kockázatos spanyolországi pénzügyi eszközökről. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Lehet, hogy most még nem fog kelleni, mert most egyetlen szavazásra kerül sor ki van amellett, hogy vonjuk vissza ezt az állásfoglalási indítványt, ki ellenzi. Van-e tartózkodás? Egy tartózkodás rendben. Akkor egyértelmű az eredmény, elsőprő többség és van egy frakció, amely teljes mértékben ellenzi a dolgot, de eh, a demokrácia szabályai szerint most akkor ezt a javaslatot elfogadtuk. Second vote that we... Van egy másik szavazásunk is, és azt hiszem, hogy elektronikusan kell szavaznunk a jelzálog hitellel kapcsolatos jogszabályok és kockázatos pénzügyi eszközök, az SMD, ALDE, GUE és Zöldek egy szövegben egyeztek meg. Megvan a szavazási listánk is, van egy kompromisszumos javaslat A, ki támogatja az A kompromisszumos javaslatot, készfeltartással, ki van ellene, tartózkodás Jóvá hagytuk. B. Kompromisszumos indítvány, SND, ALDE, GUE, zöldek, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor ezzel ezt le is zártuk. Hát nincsen végső zárószavazás ez ügyben. Nem, általában véve nincs. Ezzel kapcsolatban végső szavazásunk nincs. Én azt hiszem, hogy az egész anyagot is Kérem engedjék meg, hogy tisztázzam, hogyha jogalkotási javaslat van, vagy állásfoglalás, akkor igen. De itt most egy szóbeli kérésről van szó, nem, most arról van szó, hogy itt volt egy módosított szöveg, és ezt hagytuk jóvá. A szabályok és az eljárások értelmében a szóbeli kéréssel kapcsolatban így járunk el. Péter. Lenne egy kérésem és egy megjegyzésem. A kérésem elnök asszony a következő. A jövőben, amikor a napirendet kell módosítanunk, ne írásbeli eljárásban járjunk el. Ez szükséghelyzet volt, de nagyon fontos az, hogy ne írásbeli eljárásban járjunk el a jövőben, gyűjtsük össze a koordinátorokat, vagy a szakbizottságban és emellett szeretném elmondani, hogy rendkívül sajnálom azt, hogy a B kompromisszumos indítvány nem vette figyelembe a mi javaslatunkat, a frakciónk javaslatát, így nekünk ezt el kell utasítanunk. Természetesen minden joga megvan arra, hogy elutasítsa, ellenezze, de ennek ellenére jóvá hagytunk. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az írásbeli eljárást a legutóbbi alkalommal mindenképpen alkalmaznunk kellett, mert a koordinátoroknak nagyon kevés idő állt a rendelkezésükre más szakbizottságokhoz, viszonyítva a jövőben mm, módosítanunk kell, majd megnézzük, hogy hogyan lehetne megfelelő időt adni a koordinátoroknak, mert egyre sok döntés hárul, egyre több döntés hárul most már a koordinátorokra, így Virpi a titkárság megpróbál jobb határidőket betervezni ősztől kezdve. Csodálatos. Uh, yes, Soledad, please, the floor. Soledad. solo Csak nagyon röviden egy pontosításra szeretnék élni. Értem azt az álláspontot, hogy amit az EPP elmondott. Minden esetre a kompromisszumra mindenképpen szükség van, és nem tudom elfogadni, hogy ebbe nem vetek bele semmit, csak az EPP javaslatait, úgyhogy jó lenne, hogyha mindenkinek a véleménye képviseletet kapna. there anybody else? Kérem még valaki szót ebben a témában. Rosa. No, que no comparto la última apreciación. Nem értek egyet Soledaddal abban, amit utoljára mondott. A fontos kérdésekben véleményt eh, formált az EPP, minden esetre a tegnap délutáni napirend is folyamatosan változott. Szeretném, hogyha a jövőben jobban tudnánk előre, hogy délelőtt és délután miről fogunk szavazni. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés elsősorban politikai természetű, nem pedig az állampolgárok érdekeit szolgálja. Köszönöm. Anybody else? Kérem még valaki szót. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a 128-as szabályra, melynek értelmében az elnökök értekezlete dönt arról, hogy melyik kérdést és milyen sorrendben helyez napirend, a napirendre. Azokat a kérdéseket, amelyeket három hónapon belül nem helyeznek napirendre, okafogyottakká válnak a bizottsági pontokat egy héttel azelőtt, hogy megjelennének az ülésen. Erről a témáról már sokszor beszéltünk. Néha szembe kell néznünk a valósággal, egyet kell értenünk, még akkor is, ha nem értünk egyet. Nem lehet mindenkinek ugyanaz a véleménye, ez a politika. Egyetértünk azzal, hogy nem ért egyet mindenki ugyanazzal. Mit kell tennünk? A jelzáloggal és kockázatos pénzügyi eszközökkel kapcsolatos állásfoglalás tervezetre vonatkozóan a feladat az, hogy egy állásfoglalás tervezetet alkossunk meg. Yeah. Exactly, you have the text. Igen, a szöveg itt van előttünk, és megnyitom a vitát, ha van megjegyzésük. Soledad. Soledad. <clears throat> Csak egy technikai témával szeretnék megszólalni. A módosítás benyitására nyitva lévő idő, ha jól értettem, 21-ig tart jövő hétig, és nem lehet meghosszabbítani egy kicsit? Ezt szeretném tisztázni. Okay, the timetable is... A menetrend a következő. A módosítók benyújtása sának határideje eredetileg július 20-a volt, de módosult július 24-e a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Szeptember 17-én fogadjuk el, és esetleg az októberi plenárisra kerül majd, esetleg, vagy későbbre, még nem tudjuk pontosan. Az előttünk lévő szöveget a titkárság állította össze, és mindenkinek módjában áll, hogy július 24-ig beküldje a módosító indítványait. Hagyhatjuk ennyiben, Péter? Még egy mondat. A kollégák készítettek arra, hogy ezt mondjam. Hát egy állásfoglalás szóbeli kérdés nélkül teljesen értelmetlen. Először a plenárisnak kellene a szóbeli kéréssel foglalkoznia, és utána meg kell próbálnunk a az érintett szakbizottságokkal megalkotni a szöveget. Kedves kollégák, fennáll annak a veszélye, hogy szépen elbeszélgetünk majd a plenárison, és elfogadunk egy állásfoglalást, és aztán ennyi volt. Én azt mondom, hogy ha szeretnénk valamit itt a petíciós bizottságban elérni, akkor azt a szakbizottságokkal együtt kell elérnünk. Legyen először egy szobeli kérés, utána plenárison beszéljünk erről, és utána az illetékes érintett szakbizottságokkal beszéljük meg, mert akkor lenne ütős a plenárison ez, és akkor lesz, hozhat ez változást a gyakorlatban is. Mert ha nem, akkor lehet, hogy szépen beszélgetni fogunk az, ügyről, és ennyi volt. Viszont nekem nem erre van politikailag igényem. Mrs. Valina? Valina asszony? Sí, yo, vamos a ver, nada más que en el mismo... Akkor uh, Szoledáthoz hasonlóan én is szerettem volna egy kicsit több időt kérni, akár uh, szeptemberig, 17-éig, mert a 24-e szerintem túlságosan korai, ezért szerettem volna egy kicsit meghosszabbítani a határidőt. Mrs. Albion. Albion asszony. Gracias. Köszönöm. Én csak szeretnék rámutatni, hogy milyen fontos, hogy a plenáris elé kerüljön ez a téma, és legyen állásfoglalás. Ezért mindent meg fogunk tenni, amire lehetőségünk van, hogy az állásfoglalás tükrözze azt, amit a petíció szerzői kértek. Voltak különböző kérések és különböző aláírók az jelzálókitelekkel kapcsolatosan. Az elmúlt évben félmillió végrehajtás volt jelzáloghitelek miatt. Nagyon fontos, hogy rámutassunk, hogy akiknek még elvették a házát, azoknak is fizetniük kell a továbbiakban is a maradék hitelt, és több ezer emberről beszélünk, akik elvesztették a megtakarításaikat. A vonatkozó módosítókkal ezt szeretnénk elérni, hogy mindez tükröződjön a szövegben. Danuta asszony, vagy Danuka. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Jelen voltam a korábbi az április 16-i ülésen, és tudatában vagyunk annak, hogy a spanyol helyzet hogy néz ki de nem emiatt módosítottuk a kérés címét. Az A, B és C preambulum bekezdés csak Spanyolországra vonatkozik? Vagy pedig általában véve az uniós helyzetre utal, hiszen nálunk ugyanez a helyzet. Csak szeretném megoldani, és persze több időre lenne szükségünk a módosítókhoz. Köszönöm. No, the objective is only Spain. Csak Spanyolország, csak Spanyolország. Not mentioned in any just... De hát ez nincs megemlítve a szövegben, csak a címben. Hát néhány perccel ezelőtt szavaztunk erről, és erről szavaztunk. So we have changed. It was previous. Tehát módosítottuk. Korábban nagyon világos volt, hogy itt a spanyol helyzetről beszélünk, de most úgy tűnik, hogy az uniós helyzetről beszélünk, és Spanyolországról. De továbbra sem érthető számomra. Hát ha a címet szerette volna módosítani, akkor a szavazás előtt kellett volna, mert most már túl késő. Nem, nem a címet, csak a preambulum bekezdéseket. De hát szavaztunk erről, sajnálom. Mária szór. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τρία θέματα. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolgot szeretnék mondani. Először is eh, volt szavazás, úgy emlékszem, hogy megállapodtunk, hogy lesz egy állásfoglalás mert egy szobeli kérdés hozatal nélkül olyankor, amikor Spanyolországban óriási a probléma, nem volna jó megoldás, sőt hiba volna. Ezért úgy gondolom, hogy jó, hogy meghozzuk ezt a döntést, és hogy meghoztuk az erre vonatkozó döntést. Támogatjuk a petíció benyújtóinak kérését, akik eljöttek ide, és véleményt ebben a nagyon fontos kérdésben, már amely kilakoltatásokat illeti illetve a különböző bankok önkényes eljárását. Az állásfoglalás véleményem szerint jó alap, és van elég sok időnk arra, hogy módosítókat készítsünk elő, hogy ezek készen álljanak a plenáris időpontjára harmadszor. A címmel kapcsolatosan is döntöttünk, és eh, módosítók is elfogadásra kerültek. Ezt felolvasom. EU, the case of Spain. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως αφορά την Ισπανία, αλλά στις αιτιολογικές εκθέσεις... Vagyis arról van itt szó, hogy Spanyolország esetét említjük nevesítve, de a memorandumban az EU-t említik, ezért a, egy módosítót szeretnénk benyújtani, hiszen hasonló problémák vannak Görögországban is a hitelekkel kapcsolatosan. Például olyanok esetében, akik svájci frankban vettek fel hitelt, több mint 70 ezer görög van ilyen helyzetben, nagyon nehéz helyzetben. Anélkül, hogy az állásfoglalás filozófiáját sértenénk, erre a kérdésre is kitérhetnénk. Tudom, hogy ez főleg Spanyolország vagy spanyol állampolgárok kezdeményezésére történt, de a magyarázó memorandumban beszélhetünk az euró Lettországról, stb. Vagyis a plenáris elé fogunk állni ezzel, és egy olyan kérdést viszünk a plenáris elé, amely tagállamnak fontos, és az állampolgárok vetették fel rosszra. Több vita is volt a részrehajló döntésekkel kapcsolatosan, amelyeket a spanyol kormány hozott, és láttuk az jelzelők hitelesek védelmére irányuló intézkedéseket is. Ez Európa egészében probléma, nem csak Spanyolországban. Novemberben lesznek a választások, ezért jó lenne októberben, novemberben a plenáris elé vinni az ügyet, hiszen novemberben lesznek tehát a választások, ahogy említettem, ez az utolsó esélyünk, hogy a választások előtt ez megtörténjen. Pontosabban én szeretném kérni, hogy csak a novemberi plenárison tárgyaljuk ezt meg, hogy ne befolyásoljuk a választások eredményét, ne használják fel politikai célokra ezt az ügyet. Úgy látom, hogy nagyon sokan kérnek szót. Szolelád, és utána Valina asszony. Ami a technikai részt illeti és a határidőt ennek a meghosszabbítását, úgy gondolom, hogy szep szeptember 2 jó volna, vagy a harmadika. És nem kellene tovább húzni ennél az időt. Az parlamentben politikai kérdésekről beszélünk, nem csapjuk be az állampolgárokat, hogyha azt mondjuk, hogy mi politikusok vagyunk. Az, hogy ez a spanyol választásokat befolyásolhatja, ugyanez befolyásolhatja a görög választásokat is, úgyhogy nem tudom, hogy melyik fontosabb, vagy melyik tudja jobban befolyásolni a másik eseményt. Ez nagy felelősség. Ügyelnünk kell, hogy a választásokat ne befolyásolja tehát ez a döntés, de itt egy objektív ügyről van szó. Sokan említették a saját hazájukból is hasonló aggályokat a bankok visszaéléseivel kapcsolatosan, de szeretnék mondani egy valamit. Ezt meg kell vitatni, meg kell vizsgálni, és amikor ilyen igazságtalan helyzettel találkozunk, Nagyon fontos, hogy a spanyol eh, kormány betartsa a 93-13-as eh, határozatot, és hogyha a spanyol hatóságok nem tartják ezt be, ennek eh, a jogszabálynak az aktualizálásával, akkor csak azt mondhatjuk, hogy van itt egy objektív cél, egy nagyon fontos dolog a spanyol és az európai társadalom szempontjából, ez nagy felelősség. Szerintem nem szabadna halasztani a választások miatt. Soha nem tudunk kilépni a politikai valóságból, a választások keretei közül szerintem nem éri meg emiatt halasztani tovább a témát. Jó, csak egy valamit szeretnék pontosítani. Van arra lehetőség, hogy a módosítók határidejét júliusra tegyük későbbre, vagy szeptemberre, de akkor önnek is meg kell értenie, hogy nincs esélyünk arra, hogy a plenáris elé kerüljön az ügy mondjuk karácsony előtt, hiszen fordításra is szükség lesz, és hasonló lépésekre ez az egyik, amit mondani akartam. A másik pedig, hogy ahogyan említettem, a 120-as szabály értelmében az elnökök konferenciájánál van a teljes mérlegelési hatáskör arra nézve, hogy a plenáris napirendjére kerüljön-e ez az ügy vagy sem. Tehát nem szabad semmit készpénznek venni, folytassuk a jó munkát. Most Valina a következik. Sí, bueno, vamos a ver. Elsősorban politikai megbizatásunk van az állampolgároktól, mi nem tisztviselők vagyunk, a mi feladatunk az állampolgárok képviselete, akik minket, meg, minket megbíztak a képviseletükkel. Novembre, novemberben is lesz választás, de meg kell tennünk a feladatainkat. Politikai akaratról kell tanúbizonyságot tennünk a Tali Domida ügyben is, és napról napra több ezer károsult van még mindig ebben az ügyben. Az állampolgárainknak joguk van választások ide vagy oda, élvezni ezt a védelmet. Most bárki nyeri meg a választásokat, meg kell felelniük az irányelveknek és a törvénynek, és az állampolgárok érdekében kell dolgozniuk, nem lehetnek családok az utcán, kisgyerekek, stb. Ezért el kell érnünk, hogy a, ha a bankok, hogyha vétettek, akkor megkapják a büntetésüket, legyenek következmények és visszafizessék az tartozásokat az állampolgároknak. Itt egy politikai választ kell adni, adni erre a kérdésre. Yes. And... Igen, és a politikai döntés, amit most meghoztunk, a szóbeli kérdésről és az állásfoglalásról szól, hogy nem egészen értem, hogy miért kell tovább vitatkozni arról, hogy mit tegyünk, leszámítva azt, hogy menetrendet meghatározzuk, illetve módosítjuk. Ennyit tehetünk, más nem tehetünk. Hét spanyol képviselő kérte a szót a teremben egymás után. Tényleg így akarjuk az időt eltölteni ebben a szakbizottságban? Én az önök rendelkezésére állok, hogyha így akarják feláldozni az időnket, akkor legyen, de a többi országból érkezett kollégákkal szemben ez hátrányos Cabras úr és a politikai párbeszédet gazdagítana? Én azt gondoltam, hogy esetleg a határidőkről, a menetrendről szólnék, és akkor megteszem, elnök asszony. Köszönöm. Itt egy nagyon súlyos témáról van szó, de az Európai Parlamentnek van egy programja és megfelelő ütemterve ahogy olyan kollégám is mondta, hogy ha a téma annyira lényeges, és most lényeges témáról van szó, akkor nem szabad, hogy ezt kitegyük bizonyos választások ütemezésének. Haladjunk a saját ritmusunkban, és az Európai Parlamenten kívüli külső tényezőket ne vegyük figyelembe. Tudja mit? Én köszönöm, hogy ilyen segítőkész volt. Tényleg köszönöm. Albion asszony, ön is tudna ilyen tömören beszélni? Nagyon röviden, én is szeretnék felzárkózni Eszteres asszony javaslata mögé. Napról napra ki lakoltatnak egész családokat Spanyolországban jelzálog hiteltartozások miatt, ők nem várhatnak. Emlékezzünk, hogy az első petíciókat 2011-ben nyújtották be, ami azt jelenti, hogy már kezdik elveszteni a reményt, és most úgy tűnik, hogy jobban aggódunk a választások miatt, mint az ő sorsuk miatt. Olyan emberekről beszélünk, akik kétségbejtő helyzetben vannak, nem hagyhatjuk, hogy külső tényezők beavatkozzanak a munkánkba. Azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk, és hogy megfelelő állásfoglalásokat készítsünk, ezért úgy gondolom, hogy egy olyan ütemtervre van szükségünk, amely azt lehetővé teszi, hogy karácsonyon túl ne nyúljon már ez az ügy. Oké. Okay. Uh, Rendben. Szolidárd még mindig szeretne hozzászólni? Csak az ütemezéssel kapcsolatosan. Hogyha július 24 lesz a határidő, az is jó, a szeptember is jó. Ennél többet nem is akarok mondani, mindent elmondtunk. Rossza? Rossza. Még egyszer szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem véletlen egybeesés, hogy most került elénk ez az eh, állásfoglalás. Fontos ez a téma a spanyol kormány számára. Több strukturális és konjunkturális intézkedést eh, javasoltuk már, eh, etikai kódexet és hasonló megoldásokat a jogszabályok kiegazítását. Nem arról van szó, hogy a kormányt ez nem, igaz, nem izgatja ez a feladat. Nem tudok egyetérteni a petíciós bizottsággal, Én csak ennyit mondanék, Cecília, hogy nem véletlen egybeesés ez az időzítés. Én szeretném meg védeni a hiteleseket. Én vagyok az első, aki ezt meg akarom védeni, és az spanyol kormány is. Én csak azt akarom elkerülni, hogy az kilakoltatottak érdekeitől teljesen független politikai érdekekre használják fel ezt az ügyet. Nagyon fontos, hogy július 24-nél tovább ne toljuk a dátumot, hiszen aztán jön a nyári szünet, szeptemberben vagyunk már, és természetesen gondolnunk kell az állam, állampolgárokra, és én pedig azt mondanám, hogy akkor minél hamarabb történjen meg ez a vita. Úgy érzem, hogy túlságosan sok szó esik itt a politikáról, és kevés a petícióról. Oké, okay, now that... Rendben, akkor ezzel a hozzászólói lista végére értünk, akár hiszik, akár nem. Két javaslatom lenne, vagy maradunk az eredeti menetrendnél, tehát módosítók határideje július 24, elfogadás a szakbizottságban szeptember, és valószínűleg az októberi plenáris. Ez lenne az egyes opció. A kettes opció az lenne, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 10, a nyári szünet után, októberben szavaznánk a szakbizottságban, és valószínűleg decemberben kerülne a plenáris elé az ügy. Melyiket preferálják, az egyes vagy a kettes opciót? Ki van az egyes opció mellett? Tehát július 24 a határidő. Ki preferálná a kettes opciót? Igen, tehát az EPP, az ALDE, az EFDD fele, jó? Figyeljenek, csak meg kellene számolnom a feltett kezeket. Nézzék, úgy gondolom, hogy tegyék be még egyszer a szavazókártyájukat a szavazógépbe. Egyes opció aki az egyes mellett van, az igennel szavaz, a július 24 mellett, aki nemmel szavaz, az a július 24 ellen szavaz. Megnyitom a szavazást. Rendben, mindenki szavazott? Most lezárom a szavazást. Nézzük csak. 11 igen és 10 nem szavazat született. Ez azt jelenti, hogy a július 24-i határidő marad érvényben. Így van, ennyi. Mátó úr, tessék. Csak egy kérdésem volna. Nagyon különös ebben a bizottságban, hogy amikor a szavazást eh, szeptemberre akarjuk eh, halasztani egy javaslattal, akkor az lesz a végeredmény, hogy júliusban szavazunk. Petitions Committee, welcome the... Nem, ez a petíciós szakbizottság, üdvözöljük a való világban. Ezt mondom, ez a való világ, a dolgok időnként gyorsabban változnak, mint gondolná az ember. Enrico, tessék. Just a small... Egy apró helyesbítés, mert Cecilia, alelnök asszony, nak hívott engem. Enrique Calvertről van szó, aki a munkáját normálisan szeretné elvégezni, és ezért több időre lenne szüksége. Tehát nem az ALDE álláspontjáról van itt szó. Jó, ez következik a 15-ös napi rendi pont. Most mindenki hátradőlhet, és meghallgathat valakit, aki nagyon jó munkát végzett. A C tematikus főosztályról van szó, a hozzájárulás nélküli örökbefogadásról készítettek tanulmányt és Claire Fenton Glynnek adom meg a szót, aki a King's College-ban, Londonban jogot oktat. Jó napot kívánok, Claire Fenton Glynnek hívnak, ahogy említette, a King's College docense vagyok, és az Adelaide-i Ausztrál Egyetemen szereztem a diplomámat, Oxfordban pedig tovább tanultam, és Cambridge-ben gyermekjogi PhD-t szereztem, a PhD-m témája, illetve a munkám témájában foglalkoztam, az európai örökbefogadások kérdése, illetve az, hogy a tagállamok milyen különböző módokon állnak hozzá a gyermekvédelem kérdéséhez. Egy sor petícióban merült fel ez a probléma, európai tagállamok ban mm, örökbefogadott gyermekekről van szó, illetve Egyesült Királysági nevelő otthonokból örökbefogadott gyermekekről. A szülő a hozzájárulását tól eltekintettek a gyermek legfontosabb érdekében adott esetben. Az angliai verszi örökbefogadási rendszerről beszélnek. Mindenek előtt el kell mondanunk, hogy az örökbefogadás rendszerét nem lehet elválasztani a gyermekvédelmi rendszertől az angol jog szerint. Három elv is ezt mindenek előtt a gyermekjóléti elv, hogy minden, amit a gyermekkel kapcsolatban teszünk, a gyermek érdekében történhet csak. Ez a fő és egyetlen szempont. A második elv a késedelem elkerülésének elve, ugyanis a késedelem súlyosan mm, súlyos hatással van a gyermek érdekére. A harmadik pedig a be nem avatkozásnak az elve, ami az emberjogi egyezménnyel összhangban van. Mielőtt az angol jog szerint örökbe lehet fogadni valakit, két kritériumnak kell teljesülnie. Először is a bíróság előtt meg kell állnia annak a e, fogalomnak, mi szerint a e, gyermeket mentesíteni kell mindenfajta e, ártalom alól, vagy fizikai, intellektuális, érzelmi, szociális fejlődésének akadályoztatását meg kell szüntetni. Tehát az ártalom okozás nagyon széles körben értelmezendő ez ellen kell fellépni, és szignifikánsnak kell e, ennek e, lennie. Jelentős e, ártalomról kell, hogy szó legyen tehát. Az egyik fő kérdés, amit a panaszosok felvetnek, a jövőbeli ártalom kérdése, a gyermekek elvétele esetén a 99-es gyermekvédelmi egyezmény lehetővé teszi, hogy a hatóságok proaktívan lépjenek fel, hogyha joggal feltételezhető, hogy a jövőben a gyermeket ártalom éri, sérül nek a gyermek jogai vagy a jóléte. Ha meglehetős kockázata van ennek, akkor a hatóság felléphet, és valószínűségi elemzést végez a hatóság ennek érdekében. A körülményeket vizsgálja, és felbecsüli a jövőbeli ártalom esélyét a jelenlegi helyzetet, a korábbi helyzetet vizsgálva következtetés van le arra vonatkozóan, hogy a jövőben e, a gyermek milyen helyzetbe e, kerülhet, és e, a jövője hogyan alakulhat. A valószínűséget veszik, tehát alapul. A bíróság úgy gondolja, azt a nagy hogy ez a valószínűség bizony alapos okot jelent. Most nézzük, mi a helyzet a szülői hozzájárulással vagy beleegyezéssel. Angliában egy szülőnek vagy bele kell egyeznie az örökbeadásba, vagy pedig ettől eltekinthet a hatóság de akkor tekinthet el a hatóság, hogyha a gyermek érdeke ezt kívánja meg a bírósági ítéletek értelmében. Tehát, mint említettem, a gyermek jóléte a fő szempont a gyermek örökbeadása esetében. A bíróságok elismerték, hogy amennyiben a gyermek nek az az érdeke, hogy örökbe adják, akkor a hatóság eltekinthet a szülői beleegyezéstől. Amikor meghatározzák, hogy a gyermeket örökbe kell -e adni, a jogszabályok egy sor tényező figyelmevételét írják elő, ezeket látják a szlájdon. Az egész a gyermek jólétét egész életére vetítve kell vizsgálni, és vizsgálni kell azt is, hogy a születés szerinti családjához milyen kapcsolat fűzi. Az, hogy a beleegyezéstől el kell tekinteni a, az emberjogi egyezmény szerinti szükségszerűséget jelenti, tehát arányosnak kell lennie az intézkedésnek. Amikor azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet az EU-n belül más országba hozzájárulás egyezés nélkül örökbeadni, tehát mikor lehet úgy megtenni ezt, hogy a szülő beegyezését nem kérik ki. Nos, ezek a kategóriák időnként átfedésben vannak, és a tagállamok időnként két-hármat is alkalmaznak amikor lemondtak egy gyerekről, vagy nem érdeklődnek egy gyermek iránt. Egyes tagállamokban ez is okot ad erre, illetve vannak bizonyos határidők, hogy mennyit kell várni a hatóságnak egyes tagállamokban. A második alap, amikor nem kell a beleegyezést kérni, az, amikor szülőjogoktól megfosztottak valakit, vagy a szülők nem megfelelően magatartást tanúsítottak, illetve elhanyagolták a gyermeküket. Még egy alap létezik, és ide sorolhatjuk az angol jogot. Ugye amikor indokolatlanul utasították vissza, hogy beleegyezzenek a szülők, illetve amikor a gyermek érdeke azt diktálja, hogy adják örökbe az ENSZ gyermekjogi egyezmény alapján ugye a gyermek érdeke a legfontosabb, a 21-es cikk szól erről. Ezzel együtt az összes EU tagállamban vannak mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a egyezés nélkül örökbeadás, csak az angol jog szerint történik a legtöbb ilyen 2014 márciusi adatok 5000 gyermeket adtak örökbe, állami gondozásból 26% ez 2013-hoz, 58% növekedés 2010-hez képest. 4870 esetben szülői hozzájárulás nélkül történt ez, tovább növekszik ez a növekedett ez a szám, de most az elmúlt hat hónapban csökkenés tapasztaltunk. A bíróság egy konkrét esetben 2013-ban nagyon elmarasztalta a helyi önkormányzatot a döntéséért. A bíróságoknak nagyobb elővigyázatossággal kell vizsgálni a helyi önkormányzati döntéseket, és azt, hogy tényleg szükség van-e a gyermek érdekében az örökbeadásra, nincs-e valamilyen alternatív megoldás? There has been... Nagyon sokat beszéltek az adatási célokról, melyeket az Egyesült Királyság határozott meg a hatóságok számára 2000-ben, mielőtt az új törvény 2002-ben életbe lépett volna, célokat határoztak meg, 40-50 százalékkal növelni kellett ezzel. Ehhez 38 százaléka javult is a helyzet. Hivatalos célok 2006 óta már nem léteznek, de a miniszterelnök valamint a korábbi az ügyel foglalkozó államtitkár azt mondták, hogy nem fognak azért célt meghatározni, hogy számok pusztán ugorjanak. Ők azt akarják, hogy ténylegesen javuljon az adoptált gyerekek helyzete. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a célok hatása nem az, hogy több gyereket vigyenek el a szüleiktől, ha kimondják, hogy egy gyerek nem élhet tovább a szüleivel, és adoptálni kell, akkor ezt a lehető legzökkenőmentesebben kell lebonyolítani, hogy teljesüljön a késedelmentesség elve, amiről korábban beszéltem, és hogy biztosítsuk a gyerek mindenek felett álló értekét. A jelentése végén egy sor ajánlást fogalmazok meg az Európai Uniónak és az Egyesült Királyság kormányának is. Az egyik legfontosabb ajánlás az Unió számára az, hogy a tagállamok működjenek együtt. És a határokon átnyúló gyermekvédelmi ügyekben van néhány irányelv, amelyet tiszteletben kellene tartani. Például a beállt tapasztalatot figyelembe kell venniük, meg kell osztaniuk egymással a tagállamoknak, hogy a rendszer jobb legyen. Emellett erősíteni kell a tájékoztatási kötelezettséget is. Látjuk, hogy a kormányokat nem tájékoztatják arról, hogy egy állampolgárukat ilyen eljárásba vitték, ezt szeretnénk elkerülni. Emellett azt javaslom, hogy a tagállamok beszéljék meg jobban a különböző megközelítéseiket, és hogy végeznek kutatást is ezen a területen. Ami az Egyesült Királyságot illeti, azt javaslom, hogy a családokat támogassuk továbbra is, hogy az adoptálás tényleg csak utolsó eszköz legyen, amikor olyan esetekben, amikor a gyerek nem maradhat a szülővel, és mindenképpen alternatív gondozásra van szüksége. Nagyon fontos az, hogy a az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetét is javítani lehessen, és hogy adoptálni lehessen, hogyha nem mehetnek vissza a szülőkhöz a gyerekek. Az Egyesült Királyságban azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen gyerek van. És azt javasoljuk, hogy a gyerek nyelvi, kulturális származ, gyökereit is vegyük figyelembe, akkor, amikor elhelyezzük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó tájékoztatást, és köszönjük ezt a csodálatos tanulmányt is, amely hasznos lesz nem csak a petíciós bizottság számára, hanem az egész ház számára lépésről lépésre haladunk, és próbálunk meg ezekkel a rendkívül kényes kérdésekkel foglalkozni, amelyek a gyerekgondozásra vonatkoznak, az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is. Nagyon köszönöm dr. Fenton Glynnek ezt a tájékoztatást. És most a bizottsághoz fordulok, Patricia De Lucahoz. Megadom a szót azért, hogy reagáljon arra, ami elhangzott. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság is köszöni a tanulmány ismertetését. A tanulmány nagyon hasznos lesz a számunkra. A szülői beleegyezés nélküli adoptálást a gyerekek jogairól szóló ENSZ egyezmény nem tiltja, és az ENSZ az alternatív gondozásról, gyerekgondozásról szóló iránymutatásai sem ne felejtsük el, hogy jelenleg nincs az, érvényben uniós adoplásról szóló szabály. Ezt a témát a tagállamok nemzeti joga rendezi, létezik néhány nemzetközi egyezmény is, például a nemzetközi adoptálásról szóló egyezmény, illetve az említett ENSZ egyezmény is így az ilyen esetekben arra kell gondolnunk, hogy az Európai Unió konkrét esetekben történő beleszólási joga nem létezik. A bizottság csak akkor avatkozhat közbe, ha az Európai Unió érintett, jelen esetben viszont nem. Van egy rendeletünk, amely a gyermek szülő általi jogellenes elviteléről szól, mm, gyermekfelügyelet, láthatási jog mm, jelennek meg ebben határokon átnyúló helyzetekben. Ez azt jelenti, hogy két vagy több tagállam érintett egy ügyben. az a tény, hogy a petíciós bizottság a múltban különböző állampolgárságú gyerekek ügyeit vizsgálta, ahol több ország különböző állampolgárságú gyerekek ügyeit vizsgálta, az még nem azt jelenti, hogy határokon átnyúló az ügy, mert még akkor is, ha a gyerek állampolgársága eltér attól az országtól, amelytől, amelyben jelenleg a szokásos lakhelye van, attól még nem határokon átnyúló az ügy. A Brüsszel 2A rendelet sem rendelkezik az adott bá, adoptálásról, csak a láthatási jogról, valamint a ö, szociális védelmi hatóságokról. A rendelet kifejezete kizárja az adoptálást az alkalmazási körből, a hatály alól. Ez jelenleg a keret. Talán tudják, hogy a Brüsszel 2A rendelet felülvizsgálatán dolgozunk jelenleg. És jelenleg értékeljük ki, hogy hogyan működik, és hogy esetleg hogyan kellene azt módosítani. Így az ilyesfajta hozzájárulások nagyon hasznosak a számunkra ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Hát nem csodálatos ez, példa ez az intézmény közi, interakcióra, valamint a tudományos világgal való együttműködésre Európában. Remélhetőleg ez a tanulmány további gondolatokat szolgáltat. Lesz egy tényfeltáró missziónk is az Egyesült Királyságba később az idén és hasznos lesz a munkacsoport számára is, melynek létrehozásáról ma döntöttünk, és mely a gyerekek jogaival fog foglalkozni. Most pedig a tagoknak adok szót, hogy reagálhassanak. Danuka asszony. <coughs> Yeah. You know, just just yesterday I, I have received the... Pont tegnap kaptam egy levelet egy észt pártól, akik Skóciában élnek és dolgoznak. Három hónapos gyereküket nagy lázzal vitték, magas lázzal vitték kórházba. Az orvosok azt feltételezték, hogy a gyerek leesett, és emiatt lett magas láza, a szülők mondták, hogy ez nem így van, de ez már ok volt arra, hogy hogy elvegyék a gyereket tőlük. Azt mondták, hogy nem gondoskodtak megfelelően a gyerekről. Nézd, lapozgattam a brosúrát, amelyet megmutatott nekünk, Fandelén asszony. Itt egy ok volt az, hogy elhanyagolták a gyereket. Hát le, lehet, hogy a szülők nehezen tudták elmondani az orvosoknak nyelvtudás hiánya miatt, hogy mi történt. Viszont pusztán az az ok, hogy a szülők azt mondták, hogy a gyerek nem esett le. Az orvosok viszont állították, hogy a gyerek leesett, és ezért magas a láza, de ez a helyzet már okot adott arra, hogy kihívják a szociális dolgozókat. Egyébként lehet Litván és más kelet-európai családoktól is kaptam levelet, akik az Egyesült Királyságban dolgoznak. Értem, hogy léteznek problémák a jogalkotással. Én értem azt is, amit a bizottság elmond, és megértem azt is, amit Fenton Green asszony mondott, tehát az ajánlások azért nem annyira forradalmiak, ön tudós és nem politikus. Viszont politikusként nekünk kell tennünk valamit, és a legnagyobb gondunk a beleegyezés nélküli adoptálás, amely az Egyesült Királyság joga szerint megengedhető, és amelyet valahogy meg kell oldanunk a helyi politikusokkal is, és a többi, és a többi. Köszönöm szépen. Kötön Darling asszony. Thanks very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Fenton Green professzornak az előadást. Ez a tanulmány nagyon hasznos véleményem szerint. Mindannyian eh, emlékezni fogunk rá, hogy eh, mennyire nehéz, amikor hasonló kérdéseket hallgatunk meg itt a petíciós bizottságban. Ez a tanulmány a gyakorlati és a jogi kereteket nagyon jól meghatározza, ezért nagyon hasznos. És az is nagyon hasznos, hogy a tényfeltáró misszióval kapcsolatosan tájékoztatást ad politikusként, az is felelősségünk, hogy ne legyünk radikálisak a gyermekvédelem kérdéseiben. Azt kell biztosítanunk, hogy a gyerekek kellővédelemben részesülnek, és hogy a rendszer ellensúlyokkal és fékekkel működik a lehető leghatékonyabban minden tagállamban. Az egyik legfontosabb elem, amit ön felvetett, az az elképzelés, hogy beleegyezés nélkül adhatnának valakit örökbe. Ez az EU szinte minden tagállamában létező jogi eszköz, különböző gyakorisággal használják a különböző tagállamokban, de alternatívát jelent jogi eszközként. Meg kell vizsgálnunk, hogy ebben a rendszerben a fékek ellensúlyok hogyan működnek, és az Egyesült Királyság belé tényfeltáró missziónak pontosan ez a célja. Britként azt hiszem én nem vehetek ezen részt, ez helyes is így, Kíváncsian várom majd a résztvevők véleményét, tapasztalatait a helyzetről. Gondolom meghallgatnak minden szereplőt. Az Egyesült Királyságban, Angliában és Velszben, és a helyi hatóságok véleményét is kikérik. A missziója szempontjából nagyon érdekes, hogy kiderüljön, hogy van-e nyomás a gyermekvédelmi szolgálatokon az elmúlt néhány évben a költségvetési megszorítások miatt. Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb nyomás alatt vannak ezek az intézmények, és a gyermekvédelem hatékonyan tétele érdekében érdemes megvizsgálni, hogy mi történik ezen a fronton. A legutóbbi bírósági döntés újra megkérdőjelezi az Egyesült Királyság jogszabályait és a fékeket, ellensúlyokat. Európai szinten mint is kellene tenni? Véleményem szerint a Brüsszel 2 rendeletet kellene először is felülvizsgálni, ez kulcsfontosságú. Biztosítandó, hogy ez a tanulmány, de nem csak ez a tanulmány, a tényfeltáró misszió eredményei is érvényesüljenek a Brüsszel 2 rendelet felülvizsgálata során, mert még minden kétségtől eltekintve is a Brüsszel 2 az az jogi alap, amire építjük ezeket a jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy a jó gyakorlatok iránymutatása és az, hogy pontosan leírjuk a különböző szabályokat, és hogy azokat hogyan kell használni, ez talán hasznos lehet. Ezek nagyon sok érzemet felkavaró esetek, és nagyon nehéz őket megoldani. Amikor egy gyereket elvesznek a szüleitől, mindig nagyon nehéz mélegelést igényel mindez, és biztosítani kell, hogy ezt megfelelő okokból teszik meg, és hogy ez egy gyermek jólétét szolgálja. Egyetlen rendszer sem hibátlan és tévedhetetlen, de én azt szeretném elkerülni, hogy tévútra tévedjünk. Én azt remélem, hogy azok az állítások, amelyek a brit helyhatóságokról fogalmazódtak meg, nem igazak, nem megalapozottak, hogy például bizonyos nemzetiségeket céloznak meg, remélem, hogy ezek valóban alaptalanok, és remélem, hogy amikor eh, a látogatással eh, megvizsgálják a brit helyzetet, remélem, hogy nem viszik magukkal a britekkel szembeni előítéleteiket, és valóban azt vizsgálják, hogy mi történik, és hogyan működik a rendszer. Igen, lehet, hogy eh, a számok különbözőek, erről a tanulmány is szól, de más tagállamokban is vannak problémák ezzel kapcsolatosan. Az Európai Parlamentben a levonható tanulságokat kell tekintenünk elsősorban, és nem csak egy tagállamra nézve, hanem a helyzet egészére. Minden esetre nagyon örülök, hogy sok kollégám ilyen sok munkát végzett ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Most sokkal jobban érzem magam, mint azon petíciós bizottsági ülés után, amikor a szülők beszámoltak arról, hogy mi történt velük, az nagyon nyomasztó volt számomra. Szeretném, hogyha megoldást találnánk ezekre a helyzetekre, és ők is éreznék, hogy meghallgattuk a beszámolójukat és a tapasztalataikat. Köszönöm szépen, mindannyian úgy éreztünk, ahogyan ön, ezután a nevezetes bizottsági ülés után, ami nagyon megindító volt mindannyiunk számára. Megénész hogy köszönöm szépen, és én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés részletességért és egyértelműségéért, különösen az ajánlásokért, mert ez egybeesik sokszor az ösztönös benyomásunkkal, de azért jó, hogyha a tudomány is ezt megerősíti. Röviden szeretnék szólni, de hát nagyon sokrétű ez a téma gyermekjogi közvetítőként az Európai Parlament képviseletében nagyon megindító esetekkel találkozom, nem csak szülők eseteivel, hanem nagyszülők eseteivel, akik úgy érzik, hogy a jogaik nem érvényesülnek, amikor a gyerekeiket, unokáikat örökbe adják. Szeretnék többet tudni a bírósági határozatokról. Talán ha a válaszban többet beszélne, többet mondana arról, hogy mi történt a bírósági határozat óta, illetve hogy a szociális rendszerek orientációja tekintetében nem tette, hogy a szlovák követség egy nagyon fontos esemény szervezett, ezt jelentett, jelentésében is említi. Úgy gondolom, hogy ez a brit rendszerben nagyon kényes kérdés, különösen olyan tekintetben, hogy más EU-s állampolgárok hogyan, milyen tapasztalatokat szerezhetnek ebben a rendszerben, az Egyesült Királyságban a 15. cikket is, illetve az 56-os cikket is alaposabban meg kellene vizsgálni a Brüsszel 2 rendeletben. Az a benyomásom, hogy vannak olyan követségek az Egyesült Királyságban, amelyik, amelyek próbálnak a saját állampolgáraiknak segíteni olyan esetben, amikor állami gondoskodásba elvették a gyerekeket a családoktól, és esetleg örökbe is adták. Minél hamarabb beavatkozunk, annál jobb. Nyilván a kulturális különbségek és nyelvi különbségek is tovább súlyosbítják a problémát, ahogyan említették is. A nagy kérdés, hogy mi a gyermek eh, legjobb érdeke. Ez egy olyan fogalom, amit eh, nem tudtunk még pontosan meghatározni, és szubjektíven lehet ezt értelmezni. Tudnunk kellene, hogy a jog szerint ez mit jelent, és hát nyilván ehhez is sok vita kell még mik a lehetőségei a gyerekeknek, a családoknak, amikor nehézségbe kerülnek? A család támogatás. Elég sok támogatást kaptak, és ez minden tagállamban jó kérdés és érvényes kérdés. Nem csak egy vagy két tagállamra kellene itt összpontosítani. Olyan esetekre, amikor a családokat nem lehet támogatni, együtt, együtt tartani, ilyenkor a hosszú távú gondoskodás vajon a legjobb érdek a gyermeknek, vagy pedig az örökbeadás Írországban nagyon sok probléma merül fel az örökbeadással, most szembesülünk a következményekkel, akár kényszer örökbeadásokról is beszélhetünk, mint korábban, tehát ez egy nagyon sok érzelmet felkavaró kérdés, hogy mit tehetünk mi. A petíciós bizottság is nagyon sok megrázó történetet hallott az Egyesült Királyságban, ha már örökbe adtak valakit, akkor nagyon nehéz visszaszerezni, úgymond a család számára. Ezt eh, ki kell mondani, még ha keményen hangzik is, ez az igazság. Most egy olyan esettel foglalkozom nagyszülők részéről, két fiúról van szó. Jogilag egyszerűen nincsen eh, lehetőségem beavatkozni a helyzetbe, ezt tudom, hogy nagyon elszomorító. Minden esetre Fontos, hogy ezt a vitát felvessük a plenáris ülésen is, és minden tagállamot érintően a gyermekvédelem kérdéseivel többet kellene foglalkoznunk. Mi történik a tagállamokban, a szociális ellátórendszerekben? Van-e közös struktúránk erre? Tudom, hogy ez nem európai hatáskör, de meg kellene vizsgálnunk a tagállamok szerepét, és helyzetét. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol különösen problémát jelent mindez az Egyesült Királyságban például. Az Egyesült Királyságban született gyermek Egyesült Királyságbeli állampolgár is, ezért az otthoni ellátórendszernek az alanya. Az Egyesült Királyságbeli kollégáim bizonyára egyetértenek, hogy hiányosságokat is találtak az ellátórendszerben a közelmúltban, és ez külön érzékenységet ad az ügynek, és nagyon fontos az időben való beavatkozás, valamennyi bölcsességre van szükség ezen a területen, ezzel nem mindannyian rendelkezünk. Az ellátórendszerben bíznunk kell, de hogyha aggályánk merülnek fel ezzel kapcsolatosan, akkor ezzel foglalkozni kell. Nagyon örülök, hogy gyermekvédelmi munkacsoport jön létre, és én szeretnék ezzel a munkacsoporttal közvetlen kapcsolatot tartani. Átolvastuk a jelentését, úgy gondolom, hogy nagyon jó munka alap ez. Remélem, hogy a bizottság a 15. cikkel kapcsolatos észrevételt feljegyezte. Amikor az Egyesült Királyságról beszélünk, akkor tudjuk, hogy a felővizsgálatban is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, illetve az 56. cikk ügyével. Ezt is meg kell vizsgálni, hogy tisztában lássunk. És a követségeinket is be kell vonni ebbe a munkába. Elnök asszony, sok sikert kívánok eh, a petíciók kezelésében. Tudom, hogy sokan ide jönnek, kientik a szívüket, és lehet, hogy nem tudunk nekik megnyugtató választ adni, pedig erre lenne szükségük. De legalább felvetettek egy nagyon fontos kérdést, és felhívtak rá a figyelmünket, és talán a múltbeli eseteket már nem tudjuk orvosolni, de a jövőre nézve talán segíthetünk ezen ajánlások alapján és a kollégák felvetései alapján mindig tudatában annak, hogy a gyermek hangját kell nekünk képviselnünk, annak a gyermeknek a hangját, aki nem lehet itt ebben a teremben. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes elemzést a helyzetről, és azt is köszönöm, hogy rámutatott arra, hogy nem szabad hamis elvárásokat kelteni. Mi nem bíróság vagyunk, nem bírók vagyunk, hanem az európai állampolgárokat képviseljük, és valamiféle nem bírósági, nem igazságügyi orvosságot próbálunk ezekre a, a problémákra találni. Sokféle tevékenységet tervezünk őszre, a Júri Bizottsággal együtt lesz egy közös meghallgatásunk a Brüsszel 2 egyezményről, illetve lesznek tényfeltáró látogatások is, úgyhogy nagyon örülök, hogy megint asszony önnel együtt dolgozhatok ezen még nem is tudjuk, hogy ki szerepel majd ebben a munkacsoportban. Egy tag lesz minden frakcióból, és maguk közül elnököt választanak, és természetesen ön mindig meghívást kap majd az ülésekre, Marias úr. Hasta ήθελα να συγχαρώ Mindenek előtt szeretnék gratulálni Claire Fenton Glynn professzornak, kiváló munkát végzett, és remekül ismertette is a munkája eredményét. El kell, hogy mondjam, hogy az örökbe fogadás, örökbe adás kérdése a családjoghoz tartozik, és azt mondhatnánk, hogy ez nem érinti az Európai Uniót, vagy az Európai Unió működését, így a petíciós szakbizottságnak sem kellene foglalkoznia vele. Természetesen, mivel rendeletről, a Brüsszel 2-es rendeletről van szó, amit éppen felülvizsgálnak, van itt mégiscsak közösségi jogi vonatkozás, mégpedig a az igazságszolgáltatási döntések, ítéletek elismerése, végrehajtása tagállamok között. Ugyanakkor a meghallgatásunk után, és most a tanulmány megismerése után kiderült, hogy van egy konkrét probléma az Egyesült Királyságban és Németországban a hozzájárulás nélküli örökbefogadásokkal, örökbeadásokkal. A németországi Jugendamtról beszéltek a panaszosok, illetve az angliai gyermekvédelmi hatóságokról. Hogyha egyetlen állampolgár érkezne ezekből az országokból, akkor egyszerű bírósági ügyről lenne szó, de úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ilyen nagy számban fordul elő a panasz. Egyes ügyekben az egyik szülő nem az érintett ország állampolgára, nem brit, nem német állampolgár. És felvetődik a kérdés, az Egyesült Királyságbeli és németországi hatóságok hozzáállása a más országok állampolgárainak ügyeihez vajon méltányos-e, vajon ugyanúgy bánnak-e e adott tagállamból érkezettekkel, mint egy másik tagállamból érkezettekkel az Egyesült Királyság és Németország szociális hatóságai vajon nem diszkriminálnak-e más tagállamokból érkezett állampolgárok esetében? És itt már a közösségi jog alkalmazásának a kérdésével találjuk szembe magunkat. Az európai állampolgársághoz kötődik hogy nem lehet az EU más tagállamából érkezetteket diszkriminálni. Ez a közösségi jog alkalmazásának a kérdése. Az Európai Bizottságnak tehát meg kell vizsgálnia, hogy nem ö, ö, sértették-e meg az EU jogot, és eljárás kell indítania a két tagállam ellen adott esetben. Danoka asszony azt mondta, hogy két lett vagy észt a kórházban skolt orvosoktól nem kapták meg a megfelelő ellátást. Vajon, hogyha britekről lett volna szó, ugyanez lett volna -e a helyzet? az Egyesült Királyságbeli tényfeltárás tárgya ez. Meg kell néznünk, hogy diszkriminációról van-e szó, és hogy mi az oka, mi az indoka az adott bánásmódnak. A jelentésben, amit ön készített, a 22. oldalon azt olvasom, hogy meg lehet ennek az oka. Fenton Green asszony azt mondja, angolul fogom olvasni, tehát az angliai örökbefogadások száma növekszik. Van egy tendencia, egy trend, egyre több gyereket adnak örökbe az Egyesült Királyságban. Aztán a következő oldalon a 23. oldalon azokat az indokokat olvashatjuk, mi szerint növelik az önkormányzatok az örökbeadások számát. Lehet, hogy állami stratégiáról van szó, vagy lehet, hogy a helyi tisztviselők jutalmat kapnak, hogyha több gyereket adnak örökbe vajon véletlen, hogy azok a gyerekek, akiket örökbe, fog, örökbe adnak, nem brit állampolgárok, vagy szándékosan így intézik a dolgot. Akár csak a Jugendamt esetében, amikor a németek azt mondták, hogy nem az EU-ra tartozik ez a kérdés. Nos, de igen, amikor más EU tagállamok állampolgarainak a jogait nem tartják be, akkor igenis EU ügyről van szó, és amikor 18 éven a kiskorúak gyermekjogainak védelméről van szó, az európai állampolgárokra vonatkozó szabályok védik őket is. A 25.-26. oldalon azt olvashatjuk, hogy Bulgária, Észtország, Cseh köztársaság, stb. más országok, Szlovákia panaszkodnak, tehát egy olyan súlyos jelenségről van szó, ami igenis érinti az Európai Uniót, és nekünk az EP petíciós szakbizottságának, ha család jogi vitákat megoldani nem is álmódunkban, mindenképpen foglalkoznunk kell egy olyan eljárással, egy olyan gyakorlattal, ami kialakult, és ami bizonyos európai állampolgárok számára hátrányos nagyon örülök neki, hogy a szakbizottságunk létrehozta a gyermekvédelemmel foglalkozó munkacsoportot, illetve hogy az Egyesült Királyságba is ellátogatunk. Az angol-német hatóságok attitűdje mögötti szándékot kell megvizsgálni, hogy miért ilyen magas ezeknek az eseteknek a száma, és miért mindig olyanokat érint a dolog, akik se nem német, se nem angol állampolgárok. Gratulálok a munkájához, röviden átfutottam a jelentést. ez asszony is megerősítheti, hogy milyen színvonalas munka ez, ő nagyon jól ismeri ezt a területet, mindenképpen fontos kontribúció a munka csoportunk munkájához. Ez egy égető probléma az EU-ban. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Soledad, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálok tömören fogalmazni. Sok minden elhangzott már, és osztom az elhangzottak többségét kiváló munkát végeztek önök, mindenképpen jó alap ez ahhoz, hogy intelligens, felelős módon álljunk hozzá a kérdéshez. Ebben a ciklusban megpróbál majd a petíciós szakbizottság bizonyos intézkedéseket kieszközölni. Ugye különböző országokat teljesen különbözően érint ez a probléma, és talán van oka az eltérésnek lehet, hogy a kiskorúak érdekének interpretációja alakul máshogyan a különböző tagállamokban. Diszkriminációs tényezőkről is lehet szó, hiszen más állampolgárságúakról van szó, nem tudom. Minden esetre a kiskorúak érdekét nem mindenhol ugyanúgy értelmezik. különböző intézkedéseket, lehetséges intézkedéseket érdemes értékelni, elemezni, hogyan lehet támogatni a családot a különböző tagállamokban. Előfordulhat, hogy a szociálpolitika és a családtámogatás hasznos eredményeket hozhat, és más értelmezést adhat a kiskorúak érdekeinek is. És a pszichológiai megközelítéssel is foglalkoznunk kell majd a e, munkacsoportban, hiszen e, nagyon e, homályos és nehezen értelmezhető a gyermek érdeke. Kiváló alap lesz tehát ez a jelentés, láthatóvá kívánjuk majd tenni, ahogy Matthias is mondta, én is úgy gondolom, hogy a gyermekjogi egyezményt minden tagállam ratifikálta. Ez több, mint elegendő alap. Nagyon fontos, hogy a gyermekek érdekeit a jövőben is védjük. Köszönöm. Péter? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Bén asszonynak is köszönöm szépen a prezentációt. A petíciós szakbizottságban újra és újra azzal a problémával szembesülünk, hogy megemlítenek nekünk rendkívül bonyolult témákat, melyekhez legalább tíz jogász szakértelmére lenne szükség. A tanulmány pontosít, és nagyon fontos eszköz lesz a kezünkben, hogy megértsük a helyzetet. Nagyon sok mindent elmondtak az előttem felszólalók, az Európai Parlamentben beszélünk és vitázunk a gyerekek jogairól, és lehet, hogy lesz egy szóbeli kérésünk is, és ennek mentén fogunk tudni vitatkozni erről. Néhány részletre rákérdeznék, hogy jobban értsem. Be kell vallanom, hogy sosem érzem jól magam akkor, amikor a szülő beleegyezése nélkül adoptálnak. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat olyan petícióval is formá, fordulnak hozzánk, mint ahogy elhangzott, és a tanulmányban is szerepel, hogy a, ö, az elhanyagolás az egyik fő ok. De azért a szülők perspektívája lehet, hogy más, lehet, hogy, hogy két-három év múlva javul a helyzet, ha adoptálnak egy gyereket beleegyezés nélkül, akkor a szülőtől minden, a szülőt minden jogtól megfosztják, és lehet, hogy a jövőben már nem is tudnak a gyerekkel rendelkezni. Nem lehetne először gondozókhoz küldeni a gyereket, ahelyett, hogy adoptálnák? vannak olyan esetek, amikor nem felelhetőek a szülők, akkor rendben van, de egyébként, mint mondottam, én nagyon rosszul érzem magam a beleegyezés nélküli adoptálással. Másodszorban, miért nem veszik figyelembe a nagy családokat? Volt egy ügy, amiben a családanya újra férhez ment, és a gyereket adoptálásra bocsátották, anélkül, hogy az apát, a volt férjet megkérdezték volna. Ez így rendben van? A nagycsaládokba nem lehetne jobban bevonni a nagyszülőket, amíg élnek? A kérdés viszont az, hogy mi a helyzet a gyerekek jogaival. A kiskorúak esetében egy-négy év, egy-négy éves korú gyerekeket adottálnak leginkább, de aztán a gyerekek megnőnek, és őket nem kérdezte senki. Mások döntenek egy gyerek sorsáról, ez foglalkoztat engem. És arra következtetésre jutok, hogy Európában közösen kellene harcolnunk azért, hogy, a, hogy kivétel maradjon az ilyesfajta adoptálás. Az angol kollégámnak pedig mondom, hogy a tényfeltáró misszión brit képviselők is részt vehetnek. És mindig nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy helyiek is kísérjenek bennünket az ilyen missziókon csak megfelelő legyen a megoldás. Sokszor kulturális különbségek is vannak, ez normális, de van olyan, ami délen normálisnak számít, szokásosnak számít, mégis lehet, hogy éjszakon teljesen másképpen értelmezik. Egy következtetéssel maradéktalanul 200%-ban egyet tudok érteni Mindenképpen nagyobb kommunikációra van szükség a tagállamok között. Ha a szülő érintett, akkor segítsen a tagállam az ő tisztázásában, mert nagyon sok probléma abból adódik, hogy egyik tagállam nem érti a másik jogrendszerét. Mindenki származik valahonnan, és az ember úgy gondolja, hogy ami nála otthon szokásos, az máshol is ugyanúgy van lassan összenövünk, így aztán meg kell próbálnunk a különbségeket is leépíteni, és kompromisszumokat találni. Köszönöm szépen. Péter asszonynak adok szót, és ezzel lezárjuk a felszólalói listát, utána pedig a kerekasztal beszélgetésre térünk át az ezzel kapcsolatos jelentésre. Danoka asszony is szót kér. Ezzel lezárom a felszólalói listát. Köszönöm szépen. Köszönjük eh, a tanulmányt és ennek ismertetését. Nagyon hálás vagyok azért, amit elmondott a következtetésekben, hogy kommunikációra van, erősebb kommunikációra van szükség, információ cserére, valamint a tudatosság növelésre, azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamokban milyen eljárások léteznek. A szülői jogokat elvenni a szülőktől két szempontból is problémás. Lehet, hogy visszaélnek a szolgálatok a jogaikkal. Másrészt igaz az is, hogy a szülők sem mindig mondanak igazat. nem tudok olyan ügyekről, amikor a szülő bevallotta volna, hogy bántalmazta a gyereket. Mindig tudnak valamilyen indokot felhozni arra, hogy miért úgy álltak el, ahogy. A rendelkezésre álló információ legyen a lehető legátfogóbb körül. a fogadó ország eljárásait ismerjék meg az emberek, mert enélkül különböző konfliktusok alakulnak ki. Meginész asszony azt mondta, hogy a diplomáciai testületeknek együtt kell működniük. a családsegítő szolgálatok ebben hasznosak lehetnek. Például Londonban ez a szolgálat a lengyel nagykövetséggel együttműködött, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a konfliktusos ügyek száma csökkenjen. Jobb az információcsere is az ügyvédi segítségnyújtás, nagyobb a támogatás, és jobb a logisztika is. Ezt a szolgálat, a központ biztosítja. Számoljuk fel az akadályokat, melyek meggátolják, vagy megakadályoznak bennünket a helyzet jó megértésében a lehető legjobban együtt kell működniük a tagállamoknak is, a bevágyakorlatokat kell megosztaniuk egymással, és javulnia kell az információ cserének is. Szánok asszony. Még egy utolsó megjegyzés a vitát követően. Ez a dokumentum, amelyet megkaptunk, ezért nagyon hálásak vagyunk Fentonglin asszonynak. Ön a gyerekvédelmi törvényekről beszélt, a Brüsszel 2 rendeletről, stb. De az Európai Unióban itt van még az uniós állampolgárok szabad mozgáshoz való joga, és a munkaerő áramlás szabad mozgásának a joga is. Lettország és más két európai országok esetében, és nagyon örülök annak, hogy a 25. oldal megemlíti a brit parlamentet és a közelmúltbeli ügyet. Nagyon örülök annak, hogy ennyire gyorsan reagált. A határokon átnyúló ügyek esetében utalhatunk erre. A bizottság miért nem használja ezeket a referenciákat? Ha egy szülő jogát sértik meg, akkor a szabadúzgáshoz való jogát is megsérti. Oh, Dr. Fenton Glynn, you have listened to... A Fenton Glynn asszony meghallgatta a petíciós szakbizottság tagjait, és röviden visszaadnám önnek a szót, hogy reagáljon néhány önhöz intézett kérdésre, vagy pedig foglalja össze az elhangzottakat, mondjuk két perc. Nagyon sok kérdést tettek fel, szerintem nem tudok mindegyikre két percben válaszolni, de azért megpróbálok sokra reagálni. Talán a legfontosabb, hogy hangsúlyozzuk, miért van az, hogy minden országban van olyan rendszer, amely a gyerekek örökbeadását teszi lehetővé a szülők beleegyezése nélkül. Ez a gyerekek érdeke. Mindig vannak olyan körülmények, amelyek között az a gyerek érdeke, hogy eltávolítsák a szüleitől, például szexuális vagy fizikai bántalmazás esetében. A kérdés, hogy hol van a határ. Említették, hogy a szociális szolgáltatók talán visszaélnek a hatáskörükkel, az Egyesült Királyságban bírósági határozat nélkül nem lehet elvinni egy gyereket a családjától, ha csak nincsen 72 órára rendőrségi határozat erről, tehát bíróság elé kell vinni az ügyet. Ez a két szintű védelmi rendszer. Az a célja, hogy ezeket az ellensúlyokat és fékeket megvalósítsa a rendszer. Azt is felhozták kérdésként, hogy talán változik a szülők helyzete, elképzelhető, hogy rendbe hozzák az életüket. A kérdés, amit felmerül, hogy mi a gyerek fő érdeke, az, hogy minél hamarabb stabil környezetbe kerüljön. Ha megnézzük, hogy mi történik az olyan gyerekekkel, akik állami gondoskodásba kerültek hosszú időre nézve azt látjuk, hogy drámaiak a következmények az iskolai eredményeikkel kapcsolatosan, vagy éppen, ha azt nézzük meg, hogy az Egyesült Királyság börtön lakói közül hányan voltak állami gondoskodásban. Tehát azt látjuk, hogy nagyon körültekintőnek kell lennünk, amikor időt akarunk adni a szülőknek a helyzet rendezésére, és a gyereket közben állami gondoskodásban tartjuk. Végül pedig eh, a megszorító intézkedésekre szeretnék kitérni. Azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban, és erről egyébként eh, tanulmányokat is eh, készítettünk, megnőtt a szociális munkások munkaterhelése a költségvetési megszorítások nyomán, ellehetetlenülhetnek a szociális szolgálatok a költségvetés Eh, megnyírbálása miatt, hiszen pénzügyi, technikai és szakmai támogatásra van szükségük, és erőforrásokra ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán szeretne visszakérdezni? Lehet, hogy majd külön folytatjuk ezt a beszélgetést, nem akarom húzni az időt. Tehát akkor két oldalú alapon ezt megtehetik, hiszen szorít minket az idő, tovább kell lépnünk a következő témánkra. Köszönöm szépen önnek a bizottság nevében alapos munkáját. Nekünk is még meg kell emésztenünk ezt a tanulmányt. Biztos, hogy napokig még fogunk ezen gondolkodni, és a titkárságon keresztül lehet, hogy még további kérdéseket is felteszünk önnek. Köszönöm szépen. Még egyszer 16. pont következik. A gyerekek jogaival kapcsolatos kerekasztal eredményeivel kapcsolatosan. Ezt a londoni szlovák követség szervezte. Megénész asszony, a parlament gyermekjogi közvetítője, ő fog beszámolni az eredményekről. Sokan részt vettek ezen a meghallgatáson, ez május 17-én volt, és úgy gondolom, hogy több tagunk is szeretne szót kérni. Kérem mindegyiküket, hogy minél rövidebben szóljanak, megint asszony először öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden már említettem, hogy kollégáimmal részt vettem ezen a kiváló kerekasztalon a gyerekvédelemmel kapcsolatosan. Köszönöm a, szlovák követségnek, illetve a e, nemzetközi jogi védelemmel foglalkozó szervezetnek a szervezés. Nagyon fontos rendezvény volt, nagyon sok kérdéssel foglalkozott a rendezvény azokkal, amelyekről mi is most szót ejtettünk. Az Egyesült Királyság hatóságai más tagállamok állampolgárai esetében másként jár el, ezt is sokszor említették, én nem tudom megállapítani, hogy ez megalapozott-e. Matthew Thorpe volt a szlovák minisztérium részéről a mm, moderátor, illetve az angol és velszi legfelsőbb bíróság részéről is voltak szakértők Különösen a gyermek legjobb érdeke volt, és az egész életére, egész élet útjára kitekintve a legjobb érdeke, ez volt a nagy kérdés. És más tagállamokat is megkérdeztünk. Ez egy olyan terület, ahol még sok munkát kell végezni, és gondolom, hogy az Egyesült Királyság úgy rendszer ezt el is fogadja, hogy még több tennivaló van. A Brüsszel 2 BISZ eh, rendelet 15. cikke arról, hogy hogyan lehet átadni más tagállamoknak az ügyeket, ezzel kapcsolatosan is sok munka van még előttünk. A bizottság számára is ez sok munkát jelent még ez. És a nemzetközi bíróság részéről is szólt egy bíró a 15. cikkről, illetve arról, hogy az egyes eseteket saját érdemeik alapján kell mérlegelnünk, figyelembe kell venni annak a következményeit, hogyha egy másik joghatóság alá átadunk egy ügyet. De ezt a cikket egyszerűsíteni kell, ez volt nagyjából a közmegegyezés a rendezvényen, a meghallgatáson. A petíció benyújtókkal is beszélhettünk, és nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Az Egyesült Királyság hatóságai nagyon nyitottak voltak a fokozottabb szerepvállalásra, és talán a Jurival vagy másokkal kellene közösen szervezni erre vonatkozó rendezvényt, hogy ezt a szerepvállalási igényt és ezt a rendelkezésre állást ki tudjuk használni. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy a bírósági igazságügyi rendszerek nagyon eltérnek egymástól az egyes tagállamokban, de többet kell tennünk annak érdekében, hogy a hálózatok éljenek, működjenek, és jobban értsük, hogy a különböző területeken az Európai Unióban hogyan működik mindez, és mi itt katalizátor szerepet is játszhatunk a petíciós bizottságban, hogy ez a folyamat haladjon de biztos van annak a, eh, biztos van a kollégáimnak sok kérdése, ezeket szívesen meghallgatom. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szeretne még szót kérni ezzel kapcsolatosan? Péterle asszony. Ja również uczestniczyłam w tym e, majowym spotkaniu. Köszönöm szépen. E, májusban ott voltam ezen az ülésen én is. E, nagyon termékeny vita volt, nagyon tetszett nekem azt szeretném hozzátenni, hogy zajlik egy átalakulás, egy elég gyors átalakulás a gyermekvédelmi rendszerben. 2004. januárjában született ez a mm, mérföldkőnek számító ítélet, az Egyesült Királyságban arra is odafigyelnek, hogy hogyan készítik fel a szociális munkásokat, illetve ö, kapcsolatban ö, vannak a nagykövetségekkel is, a szülők országa a nagykövetségeivel a folyó ügyekről ö, egyeztetnek, illetve mm, a bírósági üléstermekben is megjelennek a szociális segítők, ami nagyon érdekes újdonság. Aztán a szülőknek korábban nem volt lehetőségük a sajtónak nyilatkozni a, folyó bírósági ügyekről, de most megnyitották a rendszert. Lengyelországban, az én országomban most jött létre ez a lehetőség az Írországból, Egyesült Királyságból hazatérő szülők most már nyilatkozhatnak a londoni értekezlet, amit a szlovák nagykövetség szervezett, nagyon hasznos volt, és azt mutatja, hogy Eh, amikor akarat van, akkor eh, megoldás is van. A diplomáciai eh, szolgálatok az EU tagállamainak diplomáciai szolgálatai nagyon hasznos szolgálatot tehetnek. Jó az, hogyha nagyobb a nyitottság és kevesebb a rossz érzés Péter jár. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden kiegészítenem én is az elhangzottakat, mert én is abban szerencsében részesültem, hogy részt vettem a kerekasztal beszélgetésen. Politikai ö, szempontból értékelném a helyzetet. Kedvező a helyzet. Általában véve tennünk kell valamit, és beszélnünk is kellene erről a kérdésről nyíltan. Én úgy éreztem, hogy a tagállamok hajlandóak tárgyalni velünk. A régi helyzet az volt, hogy minden országnak megvolt a saját rendszere, és minden tagállam meg volt győződve arról, hogy az a saját rendszere a legjobb. Ez volt Németországban is a helyzet, Angliában is, de most úgy éreztem, hogy azt mondják ők is, hogy párbeszédre van szükség. És ez a hangulat, ez olyasmi, amit ki kellene használnunk, hogy előre vigyük ezt a témát, hogy tovább beszéljünk erről. Mert a tagállamok is hajlandóak tenni valamit, és egyedi alkalom. Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem. Hmm, szkeptikus voltam, hogy érdemese részt venni ezzel, de nagyon sok tapasztalatot szereztem. Thank you very much. Köszönöm szépen és mindenkinek köszönet, aki részt vett a londoni értekezleten, nagyon hasznos volt ez, és hasznos lesz a konklúziókat felhasználni a munkacsoportban, illetve az ősszel a munkánkban. Még egyszer mindenkinek köszönet tehát, és következő a következő napirendi pont, vagyis a földközi tengeri térségben kialakult helyzetről szóló vélemény a háttér. Tavaly december 17-én az állásfoglalásban az Európai Parlament utasította a Libe szakbizottságot, hogy értékeljék a jelenlegi menekültügyi és bevándorlásügyi jogszabályokat, és egy jelentést készítsenek a jelenlegi helyzetet holisztikus szempontból kell megvizsgálni. Az EU-ban menedékjog és bevándorlás, határőrizet, közös feladatok, finanszírozás és a jelentésnek ajánlásokat kell megfogalmaznia. Cecil Kiende a szocialistáktól és Roberto Mazzola az EPP-től a két társelőadó, az AD-nak pedig én vagyok az árnyék előadója, úgyhogy a szívemhez nagyon közel áll ez a kérdés. A mi szakbizottságunkban pedig Marlena Mici asszony, a vélemény szerzője, meg is adom önnek a szót, tessék. Na, köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, sajnos nagyon aktuális is. gyakorlatilag eh, ményájunkat érdekel, a vélemény megfogalmazásakor eh, nyilván a terjedelmi korlátokat eh, be kellett tartanom, úgyhogy nem tudtam minden fontos gondolatot, szempontot belefoglalni a szövegbe, Például, hogy milyen nagy számú gyermek kerül a Föld közé tengeren keresztül Európába, a közös jogi rendszer jelentőségét az EZO, a Triton mandátum kiterjesztését, ezeket szerepeltettem, illetve módosítókat is megfogalmaztam kiegészítésképpen. A petíciós szakbizottság részéről én főleg a petíciókra kellett, hogy összpontosítsak, amelyeket európai állampolgároktól kaptunk. Négy pontban foglalhatom össze. A panaszosok sokat sokkolta, hogy hány ember esik áldozatul a földközi tengeri bevándorlásnak. A véleménytervezet azt ajánlja, hogy Európa és a tagállamok most már ne csak megfigyelők legyenek, hanem proaktívan lépjenek fel, erős politikai vállalást tegyenek a menedékjog terén. A második dolog az európai eh, menedékjogi és migrációs joganyag és eh, alapjogok gyenge végrehajtásának kérdése. Az Európai Unió eh, fellépését folyamatosan monitorozni kell és javítani kell. Folyamatosan az emberi jogok és az emberi méltóság alapján kell fejleszteni a menedékjogot, hiszen az EU ezeken alapul azt is ajánlom, hogy a tagállamok hasonló politikákat és gyakorlatokat fogadjanak el az emberi jogok és az emberi méltóság szem előtt tartásával közös elvek alapján alakítsák ki a bevándorlási és menedék rendszerüket. A harmadik dolog pedig a meglévő Dublini rendszer tarthatatlansága, hatékonysági problémái, aránytalan terhet helyez, ugyanis bizonyos tagállamokra, így a periféria országokra a Dublini rendszer, és ezzel azonnal foglalkozni kell. A negyedik pont, amire összpontosítottam, az átfogó EU migrációs szakpolitika hiánya, üdvözli a szövegtervezet a bizottság szándékát, hogy megerősítse Európa fellépését. Tisztességesen kell a felelősséget és a szolidaritást megosztani, ugyanakkor van egy csomó akadály még az úton, Európának nagyon nagy szüksége lenne az átfogó menedékpolitikára és bevándorlási politikára, megint csak az emberi jogok és a méltóság alapján, amin az EU alapul ugyanakkor előre kell tekinteni, terveznünk kell, fel kell készülnünk, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak jobban fel kell készülniük a jövőbeli migrációra. Sok adatot gyűjtenek a különböző ügynökségek, civil szervezetek, nemzeti hatóságok, stb mégsem tudjuk megosztani eh, ezeket az adatokat, úgyhogy én eh, azt eh, kérem, hogy egy EU migrációs adatkezelési mechanizmus jöjjön létre, hogy koordinálni lehessen, és így meg lehetne erősíteni a tervezést, a felkészülést. Az összes információt, hírszerzési adatot fel lehetne így használni, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a teendő a jövőben. Végül, de nem utolsó sorban, tudom, hogy kevés az időm, tisztában vagyok vele, hogy nem fog mindez hamar megvalósulni, hosszú távú megoldásokra van szükség, és foglalkozni kell a migrációs útvonalakkal, gondoskodni kell arról, hogy a tolonc egyezmények megfelelően működjenek, illetve azzal is foglalkozni kell, hogy miért vándorol ki ennyi ember bizonyos országokból az EU országokba az EU-nak az eszközöket meg kell osztani, a tagállamoknak együtt kell működniük, és egy tartós, fenntartható megoldást kell kialakítani. Nagyon várom a konstruktív párbeszédet a kollégákkal, ez egy nagyon fontos jelentés, remélem, hogy jól fog sikerülni. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőktől kérdezném, Malino úr, kíván szólni? Of course, uh, <clears throat> the topic... Természetesen nagyon fájdalmas uh, ez a téma néhány ország számára, mindenki számára, de néhány ország számára uh, különösen, akikre nagy migrációs nyomás nehezedik. Mici asszony szövege, szövegjavaslata meggyőző és kiegyensúlyozott. Így aztán személy szerint uh, csak három tartalmi módosítást javasolnék. A Dublin rendszer igazságtalanságáról szóló megjegyzésemet már figyelembe vette, hiszen a szövegben is szerepel. A szöveget nézve én kiegészíteném, vagy tisztáznám a szöveget, ragaszkodnám, ragaszkodnék ehhez, és akkor nem lesz ez a probléma mostantól. Azzal küzdünk, hogy hogyan kell megnevezni ezeket az országokat. Külső határon lévő országok, a határ mentén lévő országok. Erre is megoldást kellene találnunk, amely mindenkit meggyőz. Az összes válsághelyzet a földközi tengeri térségben alakult ki, de azért nem csak a földközi tenger érintett, hanem a szárazföldi határok is. Sokan nem tudják, hogy jelentős nyomás nehezedik Európa szárazföldi határaira, például bolgár török határa. Én bolgár képviselő vagyok, és néhány évvel ezelőtt szembesültem ezzel a problémával. Az embereknek is el kellene ezt mondani. Vagy azt mondjuk, hogy az Európai Unió külső határai, vagy pedig tengeri és vízi határok. És akkor tudjuk, hogy van itt egy szárazföldi határ is, amely kényes pontnak számít. Azért, mert Törökország nem tesz eleget a visszafogadási egyezményben szereplőknek. És itt van az én második javaslatom, és ehhez ragaszkodnék, mert a probléma jövőjéhez kapcsolódik ez. Szeretném hangsúlyozni, hogy a visszafogadási egyezmények végrehajtása az uniós társult, bocsánat, tagjelölt országokkal legyen tárgyalások témája a jövőben, legyen ez az egyik legfontosabb pont, amelyről a tagjelölt országokkal beszélünk majd a jövőben. Visszafogadási egyezményt akarunk aláírni, erre figyeljünk. Ez, ennek van köze a szöveghez, és jó lesz a jövőre nézve is. Minden anyag végrehajtásának, amivel foglalkozunk. Köszönöm az ECR részéről, Mária Szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állásfoglalás nagyon sok fontos dolgot tartalmaz, én két dolgot említenék meg. Ezek összefüggésben vannak azzal a nagyon nagy nyomással, mely, melyel azok a tagállamok küzdenek meg, amelyek a külső határon vannak, Olaszország, Görögország, főleg Görögország. Nekünk nem csak vízi határaink vannak, hanem szárazföldi határaink is. A bolgár kolléga ezt megemlítette. És nagyon nagy a nyomás erre a határra, határszakaszra. Görögországban már nagyon sok éve mm, migránsok áramlatai érkeznek be, és a sok ezer migráns közül, melyek az égei tenger szigeteire érkeznek, nem a szárazföldi határt lépik át humanitárius válság alakult ki, nagy a szegénység, sok a munkanélküli. Az új intézkedéseket követően, melyeket a tegnap fogadott el az Európai Tanács, még rosszabbá válik, rosszabbra fordul a helyzet, és hamarosan katasztrófával találkozhatunk Görögországban. Nagyon nagy a nyomás. Több ezer menekültet alig tudunk elhelyezni. Az Európai Unió által elutalt pénzek, nekünk utalt pénzek semmit sem jelentenek, ha azt nézzük, hogy hány menekült érkezik hozzánk. Törökország pedig nem tartja be ígéreteit a visszafogadási egyezményre vonatkozóan, melyet aláírt. Néhány napja az egyik napilapban megjelent egy cikk, amelyben az ember csempészekről beszélnek. A Dublin 2 be kellene szüntetnünk, és fel kellene váltania ezt egy olyan eljárásnak, amely másképpen működik. Időközben egyfajta lélekvesztővé váltunk. Minden hozzánk kerül, mindenki hozzánk kerül, és nem megy tovább. A tagállamoknak be kell fogadniuk a menekülteket, be kellene fogadniuk a menekülteket. Itt nem csak az illegális bevándorlásról van szó, hanem a menekült áradatról. Görögországban nagyon nehéz a helyzet. Az állásfoglalás rövid, így aztán csak néhány témát lehet ebben megemlíteni, de a legfontosabb témákkal ebben foglalkozni kell azért, hogy a petíciós bizottság ezzel foglalkozhasson. Ezt leszámítva egyetértek azzal, amit a kolléga elmondott. Az FTD nevében Evi asszony kap szót. Köszönöm szépen. kollégám munkájával kapcsolatosan szeretnék én is néhány szót szólni. Néhány megalapításával nagyon is egyetértek. mivel ilyen abszurd helyzetben találtuk magunkat, amikor is eh, az embercsempészek, eh, akik megszervezik az átkeléseket a tengeren, egyfajta jogi hézagot eh, hidalnak át, hiszen erről van itt szó egy joghézagról, Az öt csillag mozgalom egyik eh, megoldása egy olyan hozzáférési lehetőség, amelyel eh, meg lehetne ragadni a gyökerénél ezt a problémát, hogy meg tudjuk akadályozni a hullám sír kialakulását, illetve a szélmediterrán tenger sírre váljon. Európa partjainál. A helyzet tarthatatlan. Az egyik eh, megoldás, és ez az öt csillag mozgalomnak eh, a javaslata, dove vi sono i conflitti, ma soprattutto appunto nei paesi eh, a questi eh, hogy az útvonalak helyett különböző központokat alakítsanak ki ahol támogatást és tájékoztatást kaphatnak az érintettek. Attenzione è che io uh, in quanto uh, eh, membro italiano és mint uh, olasz parlamenti képviselő nagyon is tudatában vagyok, hogy uh, figyelemmel kell követni, hogy az Európai Unió milyen forrásokat fordít ennek a válságnak a kezelésére. Nagyon gyakran fordul elő, hogy a korrupcióból származó bevételek, illetve ezeknek a forrásoknak eh, a család felhasználása korrupcióhoz vezet vagyis különböző homályos, korrupciós ügyletekhez vezet mindez, ami tarthatatlan. Aztán ezen válság mellett van egy másik szörnyű probléma, hogy exportáljuk a migránsok által elszenvedett problémákat. Láttuk ezt már eh, bizonyos telefonbeszélgetések lehallgatásából, hogy eh, az embercsempészet bevételei már meghaladják a kábítószer kereskedelemét. A befogadó központok eh, helyzete is tarthatatlan már, Persze mindez nagyon lokalizált módon történik, de az európai adófizetők pénzét tisztességesen kell elkölteni, ezért ennek a pénzügyi aspektusait is meg kell vizsgálni, és megfelelően kell kezelni ezeket a forrásokat. A Dublin 3 egy borzasztó eszköz, hiszen eh, a belépés országának kell minden ügyet elrendeznie, mi ezt sem helyeseljük. Köszönöm szépen a zöldek nevében Valéro, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor egy rövid szövegben ilyen sok mindent eh, el kell mondani. Ezt mindig nehéz megtenni, de ez a szöveg akkor is kiváló. Mindazokra az emberekre gondolok, akikről ez a szöveg szó, az átfogó megközelítés nem állhat meg a földközi tengernél, ez csak része a problémának, a migráció ügyét eh, egészében kell kezelnünk. Persze könnyebb azt mondani, hogy csak a földközi tengeri térségben jelentkezik ez a probléma, ez nem így van. Ezt is figyelme kellene venni a véleményben valamelyik ponton. Azután, ami az áttelepítési mechanizmust illeti, jó elképzelés volna arra rámutatni, hogy az is fontos, hogy figyelembe vegyük az illető menekültek választását. Lehet, hogy vannak valahol barátaik vagy rokonaik, és ott sokkal könnyebb lehet számukra az integráció. Tehát az egyéni választási lehetőséget is meg kell hagyni. Aztán a 9-es ponttal kapcsolatosan is szeretnék mondani valamit, ami hasonló hozzá, amit az FDD beli kollégám mondott. Nagyon jó, hogy az okokról is beszélünk, lehet, hogy nincsenek jogi csatornáink, de ott van a szegénység, és ezek mind olyan tényezők, amelyeken dolgoznunk kell. De valahol a jogszerű csatornáknak az ügyét is fel kell vetni, legyen az a földközi tengeren vagy más határokon. Hiszen az emberek továbbra is jönni fognak, és továbbra is meg fognak hat- halni a határainknál. Nem csak menekültekről van szó, mededékkérőkről, hanem másokról is, akik nem menekültként jönnek, hanem dolgozni, és a számukra mind a gazdasági bevándorlók, mind pedig a menekültek számára jogszerű csatornákat is létre kell hoznunk. Szeretném, hogyha ezt módosítókban is meg tudnánk majd erősíteni. Köszönöm szépen. Most Ábiol asszony következik a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadó munkájáért, másodszor pedig figyelembe kell venni, hogy nagyon sok petíciót kaptak az európai állampolgároktól, akiket aggaszt a sok haláleset a földközi tengeren és az emberi jogok helyzete. A mi bizottságunknak kritikus véleményt kellene megfogalmaznia a bizottság és a tagállamok kormányai által erőltetett migrációs politikával szemben amikor az országok falakat emelnek, vagy központokba kényszerítik, táborokba kényszerítik az embereket, és nem felelnek meg a nemzetközi szerződéseknek, és kiutasítják a bevándorlókat, akik a sivatag közepén az emberkereskedők csapdájába esnek. Tudjuk, hogy a petíciós bizottság azoknak a hangját is képviseli, akik más csatornán nem tudják hallatni a hangjukat. Tehát van egy ilyen felelősségünk, hiszen sokszor az európai politika provokál háborúkat és konfliktusokat az menekültek országainak, vagy fegyvert ad el ezeknek az országoknak, tehát beszélnünk kell a probléma igazi gyökereiről is, ezzel is foglalkoznunk kell. És felelősségünk van azzal a politikával kapcsolatosan is, hogy lezárjuk a határainkat. Hiszen nem elég, hogy lehetetlené tesszük az életet a menekültek országaiban, hanem még le is zárjuk előttük a határokat, és így az egyetlen útvonal, a tengeri útvonal az életük veszélyeztetése ezért nagyobb szolidaritásra van szükség, nagyobbra, mint amit a kormányaink tanúsítanak. A civil társadalom hangját is képviselni kell, amely azt követeli, hogy senkinek ne kelljen elhagynia a hazáját, de hogyha ez megtörténik, ne kelljen a földközi tengerbe vesznie tehát jogszerű megoldást kell találni a bevándorlásra, és arra is, hogy hogyan lehet nemzetközi védelmet kérni a követségeken, illetve hogyan lehet jobban kihasználni a családegyesítés és a menedékjog eszközeit. És nem megoldás, hogyha a Frontexet megerősítik, még a határakat megerősítik, vagy militarizálják a földközi tengert, Világosan kell látni, hogy a határvédelmi érveket nem lehet megvédeni, nem lehet ezt folytatni, nem ellenség ellen védekezünk, tehát nem határvédelemről kellene beszélni. Nagyon szomorúnak tartok néhány felszólalást, akik úgy látszik, hogy jobban aggódnak amiatt, hogy a menekültek, bevándorlók milyen nehézséget jelentenek az ő országuk számára, hanem mint az életők élete miatt. Ezért én szeretnék ilyen értelemben hozzájárulni a véleményhez, hogy említsük meg azokat az aggályokat is, amelyek körvonalazódnak a petíciókból az állampolgárok részéről, és egyébként jó munkát kívánok a szerzőnek. Köszönöm szépen. Akár hiszik, akár nem, az Aldénak az árnyékelő adója vagyok ezzel a véleménnyel kapcsolatosan is, úgyhogy először is a mi véleménykészítőnket Mici mondta, tehát neki szeretnék gratulálni. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény hasznos lesz a plenáris által a Nibének adott mandátum végrehajtásakor is, stratégiai jelentést holisztikus módon készíthetjük így el. A petíciós szakbizottság fontos kontribúciója a teljes képhez éppen a petíciókból ered. Nagyon sokféle téma tartozik ehhez a válsághoz mindenképpen ki kell mondanunk, hogy mennyire megdöbbent, hogy ennyi ember hal meg a földközi tengeren, és hát az is, hogy az Európai Unió ennyire kudarcot val a kérdés kezelésében, a kérdés európai módon való kezelésében. Ez közös felelősségünk. Az Európai Unió közös külső határait, szárazföldi és tengeri határait együtt kell kezelnünk. Úgyhogy nagyon szívesen működök majd együtt önnel. Nem is szeretnék többet szólni erről. Ake úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, pont azokkal a tényekkel nem foglalkozik, a, az anyag, hogy miért jönnek a Európába az emberek. Ugye 350 ezer bevándorló érkezik az Egyesült Királyságba évente, és ez igenis nyomást jelent az iskolák, az egészségügyi szolgáltatók számára, és minnyáján az szenvedjük most meg, hogy 10-15 évvel ezelőtt a külpolitikánk mekkora kudarcot vallott, ugye a közel-keleten. Ezért ütötte fel a fejét most ez a válság az EU ugyanis nem foglalkozik a pull tényezőkkel, a, azokkal, amelyek miatt az emberek Európába jönnek. És a Schengeni egyezmény miatt aztán nincsenek határok, a kontinentális EU-ban és egészen Kaleig jutnak az emberek, akik aztán bemásznak a teherautókba, az Eurostar vonatokba, és megpróbálnak eljutni az Egyesült Királyságba Ugye megnézhetjük, hogy Ausztrália hogyan bánik a migránsok hajóival, nulla toleranciával, visszafordítja őket, és így megszűnt a húzó tényező Ausztráliában, ahelyett, hogy megpróbálnánk egy EU szerte horizontálisan alkalmazott bevándorlási politikát megvalósítani meg kell mondani, hogy nem engedjük be ezeket az embereket, vissza kell fordítani a hajókat. De az Egyesült Királyságban most már egy pár éve szó van az EU bevándorlásról, ez egy kurráns társadalmi vita témája, a legális migráció. Ugye a népjóléti rendszer, jóléti eh, rendszer eh, miatt 155 eh, font segélyre jogosult hetente egy-egy bevándorló, és két gyerek esetében már csak 16 órát kell dolgozni egy héten, adókedvezményt is kapnak, lakáshözőtársi kedvezményt is, illetve a gyermekek után családi pótlékot 155 font a végső összeg. Ez elviselhetetlen nyomást helyez a pénzügyminisztériumra, illetve a brit adófizetőre. Öt évig kellene az Egyesült Királyságban élni ahhoz, hogy ilyen szociális juttatásokat kapjon valaki. Mindenképpen el kell, hogy mondjam ezt, amikor több Európáról beszélünk, és amikor David Cameron azt mondja, hogy vissza akarja szerezni a fontokat, amelyeket a britek beadtak az EU-ba semmi esélye annak, hogy Nagy-Britannia az EU része maradjon, ugyanis pontosan ez a téma riasztja el a briteket. Nézze, ez az önök belpolitikai kérdése az Egyesült Királyságban, és egyáltalán nincs olyan petíció, ami ezzel kapcsolatos lenne. Szóval Mici asszony kiváló munkát végzett a petíciók ajánlások alapján, amelyeket kapott a szakbizottságunk. Más szakbizottságokban a migrációt más szempontból vizsgálják. Ebben a szakbizottságban a petíciók alapján vizsgálják. A menetrendet, az ütemezést is szeretném megismertetni önökkel. Július 22-én délig lehet módosítókat benyújtani, szeptember 17-én fogunk szavazni a szakbizottságban, a Libében, legkésőbb november 16-án, lehet, hogy korábban. Körülbelül ennyi és azt hiszem, hogy le kell zárnunk ezt a témát. Albeoli asszony mindenképpen kérje a szót? Elég kevés az időnk is, csúszásban vagyunk. Nagyon röviden kérem akkor. Köszönöm. Csak szeretném elmondani, hogy a UKIP képviselője által elmondottakat egyáltalán nem említették a szövegben nem lehet nulla toleranciáról beszélni olyan, esetek eseté, olyan esetekben, amikor gyerekek, emberek menekülnek a barbár cselekedetektől. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Köszönöm. I thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk ezt a témát, és következik a 18. pont. 1590 per 2012 a nem máltai EU állampolgárok ellen diszkrimináció a telefon és internet előfizetéseknél. A panaszos nincs most itt, úgyhogy a bizottságnak adom meg a szót. Lábágyi úr, tessék. Thank you. Thank you, Chairman. See you. Köszönöm, elnök asszony, itt vagyok. Ez az ügy, melyel foglalkoztunk, 2012-ben kezdődött. A petíciós egy panasz nyújtott be, és a panasz alapján egy uniós kísérleti projektet indítottunk el, tagállamokat kérdeztük meg a tagállamot kérdeztük meg. Ezt, amiután megkaptuk a válaszát, a szolgáltatókat is megkérdeztük. Biztos vagyunk abban, hogy a letéci gyakorlat, az, hogy letétet kérnek, az azért volt, mert a hitel képességét vizsgálták az adott személynek, a panaszosnak, akinek nem volt máltai személyigazolványa. A szolgáltatásokról szóló irányelv 20. cikkének második bekezdése értelmében ez az indokolás egyfajta korlátozásnak minősíthető hogy letétet kérnek a szerződés megkötése előtt. Hogy ez indokolta? Az a tény, hogy valakinek máltai személy igazolványa legyen, az egyetlen mód arra, hogy az ügyfél hitelképességét megvizsgálják, a nem máltai állampolgárok három hónapos tartózkodást követően kérhetnek máltai személy, személyigazolványt. A szerződés kimondja, hogy ha a három hónapos tartózkodást követően megkapja a személyigazolványt a szobaforgó személy, a letétet visszakapja. Így Ezen indokolás alapján 2014-ben úgy döntöttünk, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Oké. Okay. Rendben van. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a vitát. Mici asszony az első. Köszönöm szépen. A bizottságnak teljes mértékben igaza van. Két nagy szolgáltatónk van. és a, igaza van a bizottságnak, a máltai és a nem máltai állampolgárok között nem tesznek különbséget. Elhangzott, hogy a letétet visszafizetik, amint megkapták a máltai személyigazolványt, ha eleget tesznek ennek a feltételnek. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ezt a petíciót le kellene zárnunk. Van-e bárki más? tári? Um, I'm seeing the further explanation that the... A további válaszokban az állt, hogy válaszokról kaptunk egy dokumentumot, viszont meghallgatván, hogy milyen érveket ismertettek, én úgy gondolom, hogy itt aggodalmak vannak azzal kapcsolatban, hogy egy vállalat milyen követelményeket alkalmaz. Nem arról van szó, hogy itt a máltai és a nem máltai állampolgárokat diszkriminálják. Az érvek ellenére is úgy gondolom, hogy nem kaptunk elég információt, amely diszkriminációra mutatna, ami azt mondaná, hogy a Málta és a nem máltai állampolgárok között diszkriminálnak. Már elég hosszú anyagot kaptunk, de ez nem mutatja, hogy ténylegesen történt diszkrimináció. Pál. All, only one sentence, dear the position of... Egy vélemény a néppárt részéről mi is azt mondjuk, hogy zárjuk le ezt az ügyet. Senki más nem kért szót. Jól értettem, hogy eh, a kérésre visszatérítik a költségeket? A kérés elhangzott, zárjuk le a petíciót, a kollégák ezt szeretnék, rendben van. Akkor lépjünk tovább, nézzük a következő pontot, ez is hasonló, hasonló jellegű. 0100 per 2013-as petíció ez is állítólagos diszkrimináció uniós állampolgárokkal szemben Máltán. Az elektronikus tartózkodási engedély megadásával kapcsolatban a petíciós, a panaszos fél nincs jelen, úgyhogy Lup asszonynak adok szót a Just főigazgatóságáról. Köszönöm szépen, elnök asszony! A parlament két petíciót kapott, Ezzel az új eljárással kapcsolatban elektronikus tartózkodási engedélyt adnak ki Máltán. 2013. januárja előtt a Máltán tartózkodó uniós állampolgárok papíralapú dokumentumot, okmányt kaptak. Ezután viszont a máltai hatóságok módosították a bizonyítványt egy plastikkártyára, ennek vannak biztonsági jelei, a papír okmányt váltotta ki a plastikkártya. És úgy tűnik, hogy vannak ezzel gondok. E- elfelejtettem mondani, hogy ez egyébként teljesen összhangban van a szabad mozgásról szóló uniós irányelvvel, mely 8. cikkében azt mondja, hogy a tagállam megkövetelheti, hogy azok a külföldiek, akik több mint három hónapja tartózkodnak területén, regisztráljanak. 2013. júniusában a bizottság felvette a kapcsolatot a máltai hatóságokkal ebben a témában. A máltai hatóságok tisztázták, hogy milyen eljárás van érvényben, hogy valaki megkapja ezt a műanyag kártyát. A hatóságok elmondták, hogy azok az uniós állampolgárok, akik Máltán laktak, és van már ilyen papír alapú okmányuk, azok kérhetik, hogy egész egyszerűen csak kapják meg a műanyag kártyát. Biztonsági okokból nem küldhették be postán a papír alapú okmányt, be kellett menniük személyesen átvenni a műanyag kártyát, mely biztonsági jelekkel van ellátva, mint mondottam és ez az oka az, annak, hogy a máltai hatóságok fizikai jelenlétet követelnek meg, hogy átadják a kártyát. 2013. augusztusában újra felvettük a kapcsolatot a máltai hatósággal, és ők bevallották, hogy voltak késedelmek a kártyák kiadásával, de ez csak egy átmeneti időszakban van így, mert korlátozottak az administratív erőforrásaik. Viszont akkor úgy döntöttek, hogy egy új ügynökséget hoznak létre, amely kifejezetten azzal foglalkozik, hogy növeli a hatékonyságot az eljárás esetében. Így a 2013-ban tapasztalt problémákat valószínűleg már megoldották. A panaszostól azóta nem kaptunk semmiféle más panaszt, és egyéb panaszok sem érkeztek be erre a műanyagkártyára vonatkozóan. Köszönöm, Mici asszony. I'd like to confirm also that the... Szeretném megerősíteni, hogy a máltai hatóságok jelen idő szerint új személyigazolványon dolgoznak, ez elektronikus biztonsági információkat is beépítenek, ami az EU normáknak megfelel. A nem máltai állampolgárokat most pozitívan diszkriminálják, hiszen ők postán elküldhetik a dokumentumaikat, a máltaiaknak személyesen be kell menniük a hivatalba, úgyhogy ez szerintem jelen pillanatban nem okoz problémát, és nem történnek jogsértések a nem máltai állampolgárok esetében, végső soron mindenkinek ugyanaz az elektronikus dokumentum áll majd rendelkezésére. Rendben. Én csak az elsőt említettem a 0100-át David Riley részéről, de volt egy másik is, mint látták, a 1419 e, per 2013 egy finn állampolgár részéről, ő is az, az személy igazolványok miatt panaszkodott. Az első tekintetében készen állunk arra, hogy lezárjuk a petíciót, ha jól látom, a bizottság és a kollégák nyilatkozatai alapján a másodikkal hogyan járjunk el. az személyigazolványok, víz és áramszolgáltatás kérdésében. 2015-től kezdve eh, mindenki ugyanazokat a tételeket fizeti meg, úgyhogy ez is lezárult. Jó, akkor mind a kettőt lezárhatjuk. Köszönöm szépen. Így fogunk eljárni. És van még a 1012 per 2013 a diszkriminációval kapcsolatosan a sziget eh, partmenti létesítményeivel kapcsolatosan Máltán és Gozó szigetén, illetve az különböző közműdíjakkal kapcsolatosan az EU állampolgárok úgymond diszkriminációt szenvedtek el a túlzottan magas számlák miatt, rezsiszámlák miatt. Visszaadom a szót a bizottságnak, hiszen a petíció szerzője nincs itt. Köszönöm szépen. Két kérdésről van itt szó. Az egyik az áramdíjak, a másik a vízszolgáltatás díjai. Az EU-n belüli mobilitás gyakorló állampolgárok számára állítólagosan magasabb díjat alkalmaztak 2010 2013-ban, ez volt a 14-19-es petíció, illetve a 10-12 per 2013-as petíció is erre vonatkozik. Lényegében a máltai jogszabályok háromféle tarifát határoznak meg, háztartási, belföldi és nem belföldi tarifát 2012-ben. 15 panasz volt a tarifákkal kapcsolatosan. A nem általi állampolgárok számára 30%-kal magasabb díjtételeket határoztak meg, mint máltai állampolgárok számára, mivel automatikusan ők nem kapták meg a lakossági rezidens tarifát, különböző formalitásokat kellett elvégezniük, be kellett mutatniuk a máltai személyigazolványukat. A máltai állampolgárok számára ez automatikus volt, nem kellett ezeket az alakiságikat teljesíteniük. Az EU állampolgárokat, akik nem voltak rezidensek, nem kaptak ők bizonyos kedvezményeket, mint a, a környezetvédelmi és egyéb kedvezményeket. 2011-ben nyújtottak be egy panaszt, és 2012-ben kötelezettség szegési eljárást indítottak a Máltai hatóságokkal szemben. Az eljárás megindítása után a máltai hatóságok 2014-ben módosítottak a jelentkezési folyamaton, és most a kedvezményes tarifákhoz hozzáférnek a, az EU állampolgárok is. Egy jelentkezési űrlapot kell kitölteniük, amiben jelzik a személyigazolványok vagy az útlevelük számát. Ezért úgy gondolja a bizottság, hogy a diszkriminációs probléma megoldódott, és a máltai hatóságok kártérítési eljárást is indítottak azok számára, akik egy bizonyos időszakon keresztül magasabb díjakat fizettek. 2015 májusában indították el ezt a rendszert, 2015 májusában csak 43 kérelmet kaptak a máltai hatóságok erre a térítésre, de működik a rendszer. A második kérdés eh, talán még eh, sajátosabb. landlord, eh, Olyan lakásbérlőkre vonatkozik, akiknek a lakástulajdonosuk a bérbeadó máltai, és egy űrlapot kellett benyújtaniuk, amit a lakás tulajdonosa írt alá. Egyébként nem kapják meg a rezidens tarifát, nem kapták meg a rezidenseknek járó tarifát az, a bérlők. Ezt a 1737 per 2013-as petícióban említik. A 1650 ötös petíció és hasonló kérdésekről szól, de ez nem ennyire konkrétan fogalmaz, csak az EU állampolgárok számára adódott problémákra. Lehet, hogy ott is erről volt szó, de nem eh, derül ki ez világosan a petíció tartalmából. Ebben a kérdésben novemberben, méghozzá 2014 novemberében a bizottság felvette a kapcsolatot a máltai hatóságokkal, azóta többször egyeztettünk, legutóbb június 24-én, tehát ez néhány héttel ezelőtt volt. Jelen pillanatban eh, nem tartjuk kielégítőnek a máltai hatóságoktól kapott eh, magyarázatot, válaszokat. Ők eh, úgy érveltek, hogy a szolgáltatók valamiért nem képesek változtatni, különböző érveket hallottunk. Minden esetre továbbra is nyitva van a kérdés, és még nem oldódott meg egyértelműen az ügy. Köszönöm szépen. Van-e valakinek mondani valója, Márléne? Különböző díj tételeket, díjszabásokat alkalmaznak a szolgáltatók. A különbségek közül sokat már megszüntettek, és a szolgáltató bevezetett egy kártérítési mechanizmust a panaszosok számára. Nem annyira egyértelmű itt a helyzet, mint amennyire szeretnénk. Azért alapvetően egy sor problémát, 2013 előtti problémát sikerült megoldani az, a jogorvoslati mechanizmus működése nyomán. Um, if I understood correctly. Ha jól értettem, mivel ez a kérdés azért sok aggályt felvet, ezekkel a bizottság foglalkozik. Ha jól értettem, most a bizottság már meggyőződött arról, hogy nincsenek különböző tarifák a máltai állampolgárságú lakosok és nem máltai állampolgárságú, de EU állampolgár lakosok esetében. De nem világos, hogy amikor, ha jól értettem a magyarázatát, a helyzet attól is függ, hogy a bérlő vagy a bérbeadó nevén van a szolgáltatás. Most rezidens árszabást, díszabást kapnak azok, akik elsődleges máltai lakosok, és olyanok, akik akiknek pedig garázsuk vagy nyaralójuk van Máltán, a belföldi díjszabást kapják, ami más, mint a rezidens díjszabás, és az egyik petíció a bérbeadó bérlő közötti jogvitát vetette fel, de én itt nem látok diszkriminációt máltai és nem máltai állampolgárok között. Hogyha a szolgáltató cég az elsődleges és másodlagos tartózkodási hely alapján alapítja, elapítja meg a díjakat. Mindenesetre kérdezném a bizottságot. A szolgáltató cég, amely ilyen számlákat állít ki, miért ő kell, hogy viselje ezt a terhet, hogyha a bérbeadó és a bérlő közötti megoldásra korlátozódik, illetve hogyha az a kérdés, hogy a bérbe adó vagy a bérlő nevén vannak a számlák. Wait, wait a minute, there are, there are more... Egy pillanat, még más, aki szeretnék a szót. Pál, tessék! Köszönöm szépen! Az Európai Néppárt álláspontját szeretném ismertetni. Három petícióról van most szó. A 10-12-es úgy érzem, hogy megoldódott, úgyhogy ezt le lehetne zárni a két további a 1737-es és a 1655-ös esetében úgy látjuk, hogy nem annyira világos a helyzet, jó lenne a következő eszmecserét megvárni a bizottság és a máltai hatóságok között. Tehát véleményünk szerint ezeket nyitva kellene addig tartani. Köszönöm. Rendben. Elnézést, a bizottság szeretne bármit hozzátenni, vagy ezzel itt lezárhatjuk? Tessék, válaszoljon, kérem. Igen, a diszkriminatív aspektust, illetően a bérlők esetében igaz, hogy ez nem közvetlen diszkrimináció, de egyértelműen közvetett diszkriminációról szó van, ugyanis a máltai lakosok tudják, hogy különböző a tarifa az állampolgárságtól függően. A az EU állampolgárok nincsenek tisztában e különbséggel, tehát az EU-ból érkező más állampolgárok problémája ez a gyakorlatban. Deli asszony, tessék. Én úgy értem, úgy értelmezem, hogy a közműszolgáltató cégek nem adnak megfelelő információt. Elnök, akkor én, ha jól értem, akkor egy olyan javaslatot kaptunk, hogy a 10-12-es zárjuk le, a bizottság is egyetért, hogy itt nincs semmilyen zavaró tényező már, hadd javasoljam a 1655-ös és a 1737-es esetében, hogy hagyjuk őket nyitva, kérjünk egy írásos választ a bizottságtól ezekre a petíciókra, és írjunk a Máltai állandó képviseletnek itt Brüsszelben, és kérdezzünk rá a konkrétumokra, amelyeket a petíciók felvetettek, mihet megkapjuk a teljes körű választ, eldöntjük, hogy hogyan lépünk tovább. Jó, ez így rendben van? Kiváló, remek. A 21-es napi rendi pont következik most. Ez pedig a 1098-as, egy német állampolgártól, és a ö, ö, svéd hatóságokról van ö, szó. Ez az első eset az én munkámban. Van egy ö, másik is, a ö, 1183 per 2010-es svédországi szám szükségességéről, illetve a 1289 per 2012-es brit állampolgár nyújtotta be az unión belüli szabad mozgáshoz való jog megsértésével kapcsolatban. A e, svéd képviseletet is meghívtuk, de ők elhárították a meghívást mivel a panaszosok nincsenek itt, megadnám a szót az Európai Bizottságnak. Megint Ló asszonyé a szó, tessék. Köszönöm. A három petíció olyan állampolgárokat érint, akik EU állampolgárok, és nehézségük volt a tekintetben, hogy Svédországban személy azonosító számot szerezzenek be. Egyikük hat hónapnál kevesebbet tartózkodott ott, egy a másik pedig nem tudta magát nyilvántartásba vetetni. Úgy tűnik, hogy a személyszám nélkül nagyon nehéz boldogulni Svédországban. A személy azonosító számot akkor kapják az emberek, hogyha a svéd lakónyilvántartásba felveszik őket. A lakónyilvántartás szabályozása szerint azonban erre csak akkor van mód, hogyha be tudják bizonyítani, hogy több mint egy éve tartózkodnak Svédországban, vagy egy évig tartózkodnak ott. Hogyha ezt nem tudják igazolni, akkor egy koordinációs számot kapnak csak, de azt nem lehet ugyanúgy használni, mint a személyi azonosító számot. A bizottság, amikor kivizsgálta a kérdést, azt találta, hogy egy csomó EU állampolgár ütközik bele ebbe a problémába, hiszen diákként, vagy bármilyen más okból egy évnél rövidebb ideig bármelyik EU állampolgár eh, tartózkodhat könnyedén más eh, tagállamban. A személyi azonosító szám eh, kérésekor a nyugdíjasok, vállalkozók, hazatérő svédek számára ez nem jelent gondot, viszont bizonyos kategóriák számára gondot jelent. A másik dolog, amit tapasztaltunk, az az, hogy a közszolgáltatókkal való kapcsolatban nélkülözhetetlen a személyi szám, a bankok is kérik ezeket a személyazonosítókat, meg a rezsi cégek is, ami még súlyosabb probléma, egy PIN-re, vagyis személyazonosítóra van szükség, akkor, amikor az elektronikus közigazgatást használjuk. A svéd hatóságokkal így csak fizikailag lehet kapcsolatba kerülni. Ami még rosszabb, az egészségügyi ellátásból is ki van rekedve az ember, hogyha nincsen pinje. Svédországba költözik, és a TB ellátásokat, amelyeket otthon igénybe vett, Svédországban nem tudja igénybe venni. Tehát a társadalmi biztosításhoz sem fér hozzá. Az EU jog szempontjából a 2004 per 38-as irányelv szabályozza azokat a jogi eh, kritériumokat, amelyek alapján eh, törvényesen lehet más tagállamban tartózkodni, tehát vagy gazdaságilag aktívnak kell lenni, vagy megfelelő jövedelemmel kell rendelkezni, illetve egészségbiztosítással. Mi más kritériumot feltételtem lehet támasztani EU állampolgárokkal szemben. A 2004-38-as irányelv alkalmazásáról egyeztetünk a svéd hatóságokkal. A bizottság most jogsértési eljárás megindítását tervezi. A foglalkoztatási főigazgatóságnak a svéd hatóság olyan magyarázattal szolgált, amiben benne volt az ígéret a megoldásra is, de eddig semmilyen konkrét megoldási javaslat nem érkezett. Very good, Peter. Excellent. Keep it up. Nagyszerű, Péter. Hajrá! Svédországban úgy tűnik, hogy fél napig sem létezhet az ember a személyazonosító szám nélkül. Ezért én a következőket javasolnám. Először is nézzük meg, hogy a bizottság tudna egy nagyon kemény válaszlevelet írni. Ha ez a levél megszületik, ami hamar csak lehetséges, mondjuk napokon belül, akkor levelet küldünk a brüsszeli állandó képviselethez, a svéd állandó képviselethez, információt kérve, és rámutatva arra, hogy ha nem történik semmi, akkor a bizottság ki fogja vizsgálni az ügyet, és meg fogja nézni, hogy van-e módja annak, hogy jogsértési eljárást indítson Svédország ellen, ami igen érdekes lenne ilyesfajta témában szerintem még soha nem indítottak jogsértési eljárás tagállammal szemben. Péter, látom, Bolint, mások is eljárhatunk így? Akkor most már csak egy napi rendi pontunk van. Hát hosszú a nap, az ember reggel kilenckor kezd. Két petíciónk van. A olasz társadalombiztosítási rendszerrel kapcsolatban nemek közötti diszkriminációra vonatkozóan az egyik a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos. Mivel a panaszosok nincsenek itt, ezért Álváró Olivierának adom meg a szót, vagy pedig Kányszá Korvonennek a 0026 és a 1054-es petíciókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Álvaro Oliveira vagyok, és Kajzár Koronán kollégám is elkísért. A Digi Justice-ban dolgozunk, és a jelenlegi állásról tájékoztatnék. 2011-es, 2014-es olasz törvényel kapcsolatos ez, akkor korszerűsítették az olasz nyugdíjrendszert. A panaszos azt mondja, hogy a férfi munkavállalókat hátrányos, helyzet, hátrányos helyzetbe hozza ez a törvény. Nem akarom hosszúra fűzni, de kontextus házolnám. Ami az előrehozott nyugdíjat illeti, különböző feltételek vonatkoznak rájuk, de azt veszik figyelembe, hogy hány éve dolgoztak a nők egy évvel kevesebb ideig kellett, hogy fizessék a társadalombiztosítást ahhoz, hogy a hozzájárulást ahhoz, hogy nyugdíjba vonulhassanak. Az olasz felvettük a kapcsolatot, és a bizottság úgy gondolta, hogy van gond a válaszsal 2013 végén. 2013. októberében egy levelet küldtünk az olasz hatóságnak, amelyben azt mondjuk, hogy a foglalkoztatás területén a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos irányelvet, EU-s irányelvet megszegik. 2014. januárjában kaptunk egy választ, és azóta is elemezzük az olasz hatóságok válaszát. még nem is döntöttük el, hogy mi, mi lesz a follow-up. Miért? Azért, mert rendkívül összetett a kép. A hivatalos felszólításban azt mondtuk, hogy az olasz hatóság az egyenlőség elvét szegi meg a szakmai nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban egyszerű szavakba öntve. nem az összes szociális biztonsági törvényről van egy szó, amely a munkavállalókra vonatkozik, csak egy kategóriára, személykategóriára, a köztisztviselőkre. Olaszország azt mondta, hogy itt nem erről van szó. Olaszország úgy gondolja, hogy a rendszer minden munkavállalóra vonatkozik, tehát egyfajta állandó nyugdíjrendszer, de erre nem ez az irányelv, hanem a 79 per 7-es irányelv vonatkozik. Ez néhány kivételt is megenged az egyenlőség elve alól. A nyugdíjkorhatára vonatkozik ez a kivétel. Így rendkívül bonyolult az ügy, és a bizottság hivatalos álláspontja még nem változott, nem alakítottunk ki új álláspontot nem ragaszkodunk még a korábbihoz, nem alakítottunk ki új álláspontot sem, mert egyelőre még vizsgáljuk ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérek valaki szót. Eleonóra. Igen. Csak annyit szeretem volna elmondani, hogy nem kellene lezárnunk ezt a petíciót, mert nem kaptunk semmilyen új információt. Itt volt egy reform a megszólító intézkedések miatt, és ezek nehéz helyzetet eredményeztek Olaszországban a nyugdíjrendszer megreformálása katasztrofális kihatással volt az olasz lakosságra. És ez, ehhez tartozik az is, amit a panaszos elmondott. Ne zárjuk még le, tehát az ügyet, hát ha kapunk valamilyen aktuális információt, Olaszországban az elkövetkező hetekben, hónapokban lesz majd az Alkotmánybíróságnak is egy idevágó ítélete, azért, mert a nyugdíjreform egy, egy részét alkotmány, alkotmány ellenesnek minősítették. Peter asszony. Köszönöm, igen. Szeretnénk mi is nyitva hagyni ezt az egyenlőtlenségi kérdések miatt. Nem tudjuk pontosan, hogy ez csak egy átmeneti intézkedés, vagy pedig olyan elemről van szó, ami állandóvá válik majd az új reforma keretében. Tehát hagyjuk ezt még nyitva. Rendben, akkor azt fogjuk tenni, amit ön mondott, nyitva hagyjuk, mert az egyenlőtlenségi kérdéseket alaposan meg kell vizsgálni, hogy ezek most szisztematikusan történnek-e, vagy pedig csak alkalmanként. Jó, akkor járunk el így. Minden esetre köszönöm a mai munkájukat, mindenkinek nagyon köszönöm a munkát, hiszen nagyon hosszú nap áll mögöttünk, ezt sikeresen túléltük. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok, és hogyha addig nem találkoznánk, akkor nagyon kellemes nyaralást kívánok, ne gondoljanak a petíciókra, az ülésekre, olvasgassanak, fussanak, ússzanak, érezzék jól magukat, és viszontlátásra össze.